Ja, bonjour. Guten Nachmittag. Ich darf alle Mitglieder... Kellemes délután kívánok mindenkinek. Szeretettel üdvözlöm a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottság valamennyi ülését most a nyári szünet utáni első ülésünkön. De hát a nyári szünetből már semmit sem érezhetünk, hiszen egy nagyon is élénk plenáris vitán vagyunk túl. Mielőtt áttérnénk a napirendre, engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket arra, hogy a körünkben a Költségvetési Főigazgatóság helyettes főigazgatója itt van ma a körünkben. Manfred Kraftot szeretettel üdvözlöm itt körünkben, örülünk az együttműködésnek. Graf úr Taven úrnak az utódába lép, hogyha kívánja, akkor mielőtt a napirend tárgyalásába kezdenénk, szívesen megadom önnek a szót. Szeretettel üdvözöljük, öné a szó. Einer der zum Mikrofon. Uh, thank you, Chairman, Köszönöm, elnök úr, hogy üdvözöl engem a szakbizottságban. A mai nap az első napom, ezt a pozíciómat ma foglaltam el az Európai Bizottságban, úgyhogy ne is várják, hogy nagy nyilatkozatot tegyek. Annyit szeretnék elmondani, hogy a lehetőségeim, képességeim legjavát kívánom ebbe a munkába beleadni, támogatni ezt a szakbizottságot, hiszen rendkívül fontos feladat a politikai ellenőrzés az EU költségvetés végrehajtását illetően. Köszönöm. Köszönöm a bevezető megjegyzéseket, és biztosítom Önt az egész szakbizottság nevében, hogy üdvözöljük Önt itt, hiszen nekünk is érdekünkben áll, hogy együtt dolgozzunk a Bács főigazgatóság és a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság érdeke, hogy együttműködjön, hiszen az EU adófizetők pénzének megtakarításáról van szó. Engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket arra, hogy a holnapi napi renden Holmeyer asszony véleményével kapcsolatban van egy szavazás. Néhány frakciótól azt hallottam ugyanakkor, hogy sem szavazólista nincs, sem pedig vitára nincsen ok, mert hogy hiba volt az anyagban, megkértem a titkárságot, hogy vizsgálják meg, hogy egyáltalán el tudjuk-e halasztani a dolgot, az Agriszak bizottság előbb fog szavazni róla. Tehát, hogyha egyáltalán azt akarjuk, hogy meghallgassák a véleményünket, holnap mindenképpen szavaznunk kell az anyagról. Igaz ez? Yeah. Um, Kéri-e ezzel kapcsolatban esetleg valaki a szó? Tudom, hogy több frakcióban voltak problémák, vagy holnap szavazhatunk erről a véleményről? Parancsoljon. Skülakakis kolléga. To, to add to that, that if... Szeretném elmondani, hogy ha lehetséges, jó lenne, hogy, ha ezt elhalasztanánk azért, hogy megvitathassuk a szavazó listát, hogy mindenben biztosak legyünk, és abban is, hogy mindenben megállapodtunk. De tudnunk kell, hogy az Agri mikor fog szavazni. Bauen úr. Köszönöm, Legyen világos az álláspont, hogyha lehetséges elhalasztani. Szerintem a legtöbb frakció ezt támogatná, de a véleményünket az Agri nem fogja figyelembe venni, ez világos, legyen ez világos. Azt javaslom elnökként, hogy értékeljük azt, hogy lehetséges-e, nézzük meg, hogy lehetséges-e elhalasztani, ha nem, akkor holnap szavazunk. akkor utalnék a tolmácsolások nyelvére, tekintettel arra, hogy nyilvános ülésről van szó, amit az interneten közvetítenek. Hogyha egyet értenek, akkor ezt követően átérnénk az érdemi napirendünkre, amennyiben, ha a 2012. június 18-19-e, van 2012. július 9-10-e ülések jegyzőkönyvével egyetértenek. Van esetleg ezekkel kapcsolatban észrevétel? Ahogy látom, nincs. Úgyhogy megállapítom, hogy meg engedélyeztük, jóvágytuk a jegyzőkönyveket, és áttérünk rögtön a szavazásra. A 3 per 2012-es külön jelentésről fogunk szavazni a strukturális alapok körében a felmentvény tárgyában. Az illetékes előadó Jens Geyer, elektronikus úton kell, hogy szavazzunk, úgyhogy azt javaslom, hogy tartsunk egy teszt szavazást. Megnyitom a teszt szavazást. Mindenki szavazott? Valaki még hiányzik, mindenki szavazott? Akkor lezárom a próbaszavazást, tesztszavazást. 21-en vannak jelen, és csak 21-en szavaztak. Itt van, de még sincs. Akkor háttérünk a szavazásra. Egyes módosító, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik. Elfogadtuk. Második módosító, ki van mellett, mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, ezt is elfogadtuk. Hármas módosító, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, ezt elutasítottuk, ellenőrizzük. A hármas módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 11 a 10 ellenében elutasította. Négyes módosító, ki támogatja, ki van ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük a négyes módosítót is. Voted, vote is closed. It is taken. Against tartózkodás. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító szóbeli módosító indítvány a jelentéstevő részéről. Nem tudom, hogy írásban mindenki megkapta, akkor világos. Tehát a szóbeli módosítással mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as módosító mellette ellene ellenőrizzük, 13-as módosítót ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mell- ellene tartózkodás elfogadva. Akkor az egész eh, véleménytervezetről a módosítókkal elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 21 szavazattal elfogadtuk, egy ellenszavazattal, és akkor következik a következő témánk. Iljana Ivanova jelentéséről van szó. A közös agrárpolitika finanszírozása, irányítása és nyomon követése témában kettes módosító mellette Szeretne hozzászólni valamit? Akkor öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Holmeyer asszony megkért arra, hogy a felhatalmazáson alapuló jogszabályokkal kapcsolatos módosítót vonjuk vissza, és ez a 38-as, 60-as, stb. módosító indítványok a titkárság megkapta már ezeknek a listáját, szeretném kérni Holmeyer kolléga nevében, hogy ezeket tekintsük visszavonottnak. Ja, kollégé, Rübik. Nos, Rübik kolléga, köszönöm az utalást, hogy akkor ezeket a módosító indítványokat visszavonták. Kérem, hogy a szavazás folyamán erre közösen figyeljünk oda. Hogyha mégiscsak felhívnám ezeket a pontokat szavazásra, akkor jelezzék nekem. Második módosító, kezdjük a szavazást. Ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Egyes most ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es, 30-as okafogyott, 4-es módosító, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötöset visszavonták, 33-as módosító, szóbeli kiegészítése, ki támogatja ezt. Ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. 32-es okafogyott, 28-asat visszavonták, 34-eset, 6-osat, 3-asat visszavonták, a következő módosító az a 35-ös, amiről szavazunk, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik. Ez nem világos, elektronikusan ellenőrizzük tehát a 35-ös módosítót. Mindenki szavazott? Ebben az esetben lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk világos többséggel úgyhogy csak túl lassúak voltunk a kézfeltartás a szavazásnál. Jó, tovább megyünk. 36-os módosító ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 37-es ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 38-asat, ahogy hallottuk, visszavonták. 20-as, azt is visszavonták. 39-es Részenkénti szavazásra kerül sor első rész. Ki támogatja az első részt? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Második rész. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Ezt akkor ellenőrizzük elektronikus úton, tehát a 39-es módosító második részét. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Ezt a szavazat egyenlőség mellett elutasítottuk. Tovább megyünk. A 40-eset is visszavonták? Nem. A 40-essel folytatjuk, tehát kitámogatja a 40-es módosítót, ki van ellene, kitartózkodik elektronikus úton. Ellenőrizzük a 40-est, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41-es módosító ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 42-es módosító ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 7-eset visszavonták. 43-as ki van mellette? Ki van ellene? Ezt is elfogadtuk. 44-es módosító. Itt is van egy szóbeli kiegészítés. Ki támogatja ezzel együtt a módosítót? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Akkor ezt elfogadtuk. 45-ös, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük a 45-öset. Mindenki szavazott? Ez esetben lezárom a szavazást. Szavazat egyenlőséggel elutasítottuk. 46-os módosító ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Itt is tegyünk egy elektronikus ellenőrzést, 46-osat tehát elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. A 47-es okafogyott, a 8-asat visszavonták, 48-as következik, ki van mellette? Ki van a 48-as módosító mellett? Ki van ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 9-eset visszavonták, a 49-es következik, tehát a 49-es módosító ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás? Elfogadtuk. 50-es módosító mellett ki van? Ellene ki van? Kitartózkodik, elfogadtuk. Tízes módosító ki van mellette? Ki van ellene? Ez nem világos, úgyhogy elektronikus úton ellenőrizzük a tízes módosítót. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Ebben az esetben lezárom a szavazást, Ezt innen föntről nem láttam, de elég egyértelmű volt. Folytatjuk. 51-es módosító marad, vagy visszavonták? Marad, mondja Rübis úr, azzal a szóbeli kiegészítéssel, amit megkaptak. Kitámogatja tehát az 51-es módosítót? Kérem, tartsa fel a kezét. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk akkor áttérünk. Az 58-as oka fogyott. Nem, marad. 58-asat kitámogatja. Ki van ellene? Kitartózkodik. Akkor ezt ellenőrizzük elektronikus úton, tehát az 58-as módosított. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 52-es módosító ki van mellette. Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 11-eset visszavonták. 12-es következik, ki van mellette. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 53-as ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 54-es ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Az egyes módosító jön, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Ez nem volt világos, elektronikus úton ellenőrizzük az egyes számú módosítót. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. elfogadtuk. Az 55-eset visszavonták? Nem. 55-ös következik. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 56-os. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Ezt is elutasítottuk. 57-es. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás ez nem volt világos, kérem, hogy elektronikusan ellenőrizzük az 57-es módosítót. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezt világos többséggel elutasítottuk. 59-es módosító. Következik, ki támogatja az 59-es módosítót, ki van ellene? Ki tartózkodik, ezt elutasítottuk. A 60-asat visszavonták, 61-es következik, ki van a 61-es mellett? Ki van ellene? Ki tartózkodik, elutasítottuk. 62-es ki van mellette? Tehát ki van a 62-es mellett? Ki van ellene? Ki tartózkodik, akkor ezt is elektronikusan ellenőrizzük. Ki nem szavazott még? Ha senki, akkor lezárom a szavazást. Ezt szűk többséggel, de elfogadtuk. A következő az okafogyott, Igen, tehát akkor a következő utáni is. Akkor folytatjuk a 64-esen, amit visszavontak, 65-eset is visszavonták, a 24-eset is, akkor a 15-ös módosítóval folytatjuk, amelyhez tartozik egy szóbeli kiegészítés az előadótól. Ki támogatja tehát a 15-ös módosító indítványt? Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 16-os módosító szóbeli kiegészítéssel ki támogatja? ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. 66-os módosító. Bitte, die Frau Berichterstatterin. Az előadó kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megkérni a kollégákat, hogy fogadják ezt el, hogy a 99-es kettes bekezdésben a második részben, tehát az, hogy abban az esetben, hogyha ö, ne, oda nem figyelésből következik be ö, veszteség, akkor 2 százalékkal akkor tegyünk be, illetve annyival kerüljön csökkentésre. A szóbeli módosítót szóban módosított. Az előadó van esetleg ezzel kapcsolatban kifogás? Ha nincs, akkor a most szóban még egyszer módosított módosító indítványról szavazhatunk. Aki támogatja, kérem tegye fel a kezét. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. Ellenőrizzük. Elektronikus úton a 66-os módosító indítványt. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elnézést. De azt nem az elnök fizeti. <laughs> Költségvetési ellenőrző bizottságban ülünk végül is. Ah, Nos, néha nem túl egyszerű, de aztán megismételjük a szavazást, és akkor világos az eredmény. Akkor folytatjuk a szavazást, a következőt visszavonták, úgyhogy a 67-esről szavazunk most. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Egyhangulag elfogadtuk. 18-as módosítót visszavonták. 68-as következik, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 69-es visszavonták, a 70-est is, a 71-es következik, de csak akkor, hogyha a 70-eset nem. Tehát akkor mégiscsak a 71-esről szavazzunk. Ki van a 71-es módosító mellett? Ellen? Ne? Tartózkodás, ez nem volt világos. Kérem, hogy akkor ki támogatja? Ha mindenki szavazott elektronikus úton, de úgy gondolom, hogy az a probléma, hogy nem szavazott mindenki. Most akkor megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Kérem szépen, hogy mindenki a kézfeltartása való szavazásban is vegyen részt, mert innen föntről nem lehet felismerni a szavazási magatartást. 72-es módosító jön, ki támogatja ezt, ki, ellenz, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, ezt akkor elfogadtuk. 26-os jön, ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik, ezt is elfogadtuk. 19-es módosító első rész. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. Tehát a második részét a 19-esnek. Elektronikus út. Mindenki szavazott. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 21-es módosító szóbeli kiegészítéssel. Ezt fel kell olvasnunk, vagy szétküldtük? Szétküldtük. Akkor erről szavazhatunk a, a beadott szóbeli módosítóba. Ki támogatja? Ki támogatja tehát a 21-es módosítót? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 22-es, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell, tehát akkor a 22-esről elektronikus ellenőrző szavazást tartunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 27-es módosító következik. Itt egy szóbeli kiegészítés van, és egyébként részben szavazunk. Az első részről szavazunk először, ki támogatja ezt? Ki van ellene? Ki tartózkodik, elfogadtuk. Második rész. Ki van mellette? A szóbeli kiegészítése. Visszavonták? Rübis úr? Nem. Nem vonták vissza ebben az esetben. No, in Amendment 27, Mrs. Holmeyer wants to... A 27-esben Holmeyer azt mondja, a középső részt szeretné, hogyha kihagynánk. Nem tudom, hogy ezt meg lehet-e egy szóbeli módosítással, vagy egy visszavonással lehet -e ezt megoldani. Szóbeli módosítással megoldható, hogy kihagyjuk. Tehát akkor egy szóbeli módosítással hagyhatjuk ki. Ja. Szükség esetén vissza is vonthatjuk, hogyha nem megfelelő. Hát akkor szóbeli módosító lenne az egészre? Mikrofon nélkül hangzik a válasz. Mhm. Oké. Okay. Um, Also ich würde zur Abstimmung bringen, jetzt, wie das auch Amendment gemacht wurde. Das ist der erste Satz weg und mhm. nur mm. proper account should be taken of this. Mm. Das ist eigentlich das, so wie Sie ja, es okay. hatte. Ja, Mr. Ehrlich, äh, most arról tájékoztatnak, hogy ahhoz, hogy ez egyértelmű és világos legyen, először a mód, szóbeli módosítóról kell szavaznunk arról, amit Holmeyer asszony előterjesztett, ez pedig az első mondat és az utolsó mondat. Tehát csak a, ez a csak ezt kell figyelembe venni, a proper account should be taken off this, ez az utolsó mondatrész marad, a többit kihagyjuk. Tehát Rubik úr támogatja ezt a javaslatot, tehát a középső részt azt hagyjuk ki, kivéve az utolsó mondatot, amelyik úgy kezdődik, hogy proper account. Amennyiben ezzel egyetértenek, akkor igen szavazhatnak, hogyha nem, akkor nemmel szavazhatnak. Most pedig megnyitom a szavazást. Ki van az, aki mellette van a szóbeli indítványnak? Ki van ellene? Ki az, aki tartózkodik? Ellenőrizzük elektronikusan, tehát megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész, ki van mellette, kérem tegye fel a kezét, ki van ellene, kérem, hogy vegyenek részt a szavazásban, tehát ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Akkor áttérünk a végszavazásra, amit elektronikus úton kell, hogy elvégezzünk a teljes előterjesztésről, tehát elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Egyértelmű az eredmény, 20 igen, 2 nem szavazattal elfogadtuk a jelentést. Gratulálunk az előadónak, és áttérünk a következő szavazásra, ami Dajcs Tamásnak a véleménye 18-as módosító. Ki támogatja ezt? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 19-es módosító ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 20-as módosító ki van mellette? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 21-es módosító ki van mellette? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 22-es módosító ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes módosító ki van mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas ki van mellette? Ellene? Elfogadtuk. Négyes módosító ki van mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 24-es módosító mellett ki van, ki van ellene, elfogadtuk. Ötös módosító. fogyott. 23-as módosító szintén. A hatosat visszavonták, akkor a hetessel folytatjuk. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 8-as módosító. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk, de ezt elektronikus úton ellenőrizzük. Tehát a nyolcas módosító. Lezárom a szavazást. Ezt szűk többséged elutasítottuk. 25-ös jön, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 9-es módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás, ezt elutasítottuk, de ellenőrizzük inkább a 9-es módosítót. Lezárom az elektronikus ellenőrző szavazást. Ezt elutasítottuk. 26-os. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. 10-es módosító. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás? elfogadtuk. 27-es módosító fogyott. 28-as módosító ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás, elutasítottuk. 29-es módosító ki van mellette? Ellene? Tartózkodás, elutasítottuk. 30-as módosító ki van mellette? Ellene? Tartózkodás, szűken, de a 30-ast akkor ellenőrizzük elektronikus úton. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 31-es módosító ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 32-es ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 33-as ki van mellette? ki van ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 11-es módosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. A 12-eset visszavonták, a 13-as kiesik, a 34-es jön, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elutasítottuk. 14-es módosító ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 15-ös, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 17-es módosító ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. Egyes számú módosító, ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik, elfogadtuk. És akkor áttérünk az így módosított vélemény zárószavazására. Ezt elektronikus úton fogjuk elvégezni. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk a vélemény előadójának. Köszönöm szépen, akkor ezzel a mai szavazási feladatainkat elvégeztük és áttérhetünk a következő napi rendi pontra. Áttérünk a következő napi rendi pontunkra, amely a hetes napi rendi pont. Itt egy időközi jelentésről fogunk beszélni, amely azokról a célokról és érdekekről szól, amelyeket mi költségvetési ellenőrző bizottságként a középtávú pénzügyi kerettel kapcsolatban követünk, szem előtt tartunk. A vélemény előadója Jan Mulder. Kérem, szeretném tájékoztatni ezen a ponton a szakbizottságot arról, hogy ma reggel lehetőségem volt az Európai Tanács elnökével, Herman van Rompőjel eszmét cserélni a költség hatékonyságnak a kérdéseire, már ami az Európai Uniós források felhasználásának költség hatékonyságát illeti, hiszen ez a mi szakbizottságunk számára a legérdekesebb kérdés, ugye a tanács mentesítésével kapcsolatban mi vagyunk az illetékesek, ebbe ők nem szólhatnak bele, de szerettem volna az álláspontjukat, az álláspontjukat tudni, és nyilván fontosnak tartjuk, hogy a felmentési, mentesítési eljárásban ők is konstruktíven együttműködjenek. Utaltam arra, hogy mi Költségvetési Ellenőrző Bizottságként nagyon is látunk lehetőséget arra, hogy különösen a megosztott forrásgazdálkodás körében a tagállamok a felhasznált forrásoknak eh, a felhasználását illetően konstruktívan együttműködjenek. Én ott azt az álláspontot képviseltem, amit itt többször már elhatároztunk, tehát hogy a gazdálkodásról szóló összefoglalók és nyilatkozatok egy fontos szerepet játszhatnak a mentesítésnek a folyamatában. Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy az eszmecserének a lehetőségével nagyon is konstruktív légkörben tudtunk élni, és megadnám a vélemény előadójának, Jan Muldernek a szót. Parancsoljon, öné a szó. Thank you, uh, Chair. I don't have to uh, add. Köszönöm, elnök úr. Nincs sok hozzátenni valóm ahhoz, amit ön elmondott. Kalfin úr is itt van uh, még, és szerintem nincs semmiféle konkrét eredményünk, és tulajdonképpen nem igazán tudunk mit megvitatni éppen ezen ok miatt. Az egyetlen dolog, amit már ön is azonban elmondott, hogy 80% százalék, hanem nagyobb összeget, hányadot a tagállamok kezelnek, és azt biztosítanunk kell a pénzügyi szabályokkal, hogy bizonyos jelentések nyilvánosságra kerüljenek, a bizottságtól biztosítékot kaptunk arra, hogy éves összefoglalók, ami benne vannak az intézményközi megállapodásokban a pénzügyi időszakra, lehetővé kell, hogy váljon, hogy ehhez hozzáférjenek a parlament tagjai, az Európai Parlament tagjai. A bizottság ezt megígérte, és a jövő évtől ez így lesz, és ezt akkor használni fogjuk, át fogjuk tanulmányozni ezeket a az összegzéseket. Annak a szakbizottságnak mindig az volt a nagyon fontos, hogy a tagállamokban valaki politikai felelősséget vállaljon. Az új pénzügyi szabályozási tárgyalásokon azt mondtuk, hogy a tagállamok ezt megtehették, de azt várjuk a bizottságtól, hogy amennyiben egy tagállam készít egy éves nyilatkozatot ad, akkor ezt politikai felelősséggel tegye. Ez, hogyha ez a nyilatkozatot az Európai Számvevőszék, valamint a Nemzeti Számvevőszék elfogadhatónak tartja, akkor egy lazább rendszert kell, hogy alkalmazzon a bizottság ezen a, a tagállammal szemben, ami könnyebb rendszer legyen, mint azon a tagállam esetében alkalmazandó, amelyiknél nagy eltérések vagy problémák vannak. Tehát nagyobb mértékben használjuk fel a nemzeti nyilatkozatokat hogy azok tagállamok, amelyek ilyet adnak, és amelyeknek megfelel a valóságnak, azok kedvezőbb helyzetben legyenek, mint azok, akik ilyen nyilatkozatot nem adnak. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Ich darf an der... Köszönöm szépen, engedjék meg, hogy ezen a helyen utaljak arra, hogy a Költségvetési Szakbizottságnak a társ előadója Iváló Káfin is jelen van ma körünkben, ő ugye jobbára a Költségvetési Szakbizottságban dolgozik, de itt a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről nyilvánvalóan együttműködésben vagyunk érdekeltek, és együtt tudunk megmozdítani valamit. Meg szeretném kérdezni, hogy a társelőadó kíván-e valamit hozzáfűzni az elhangzottakhoz. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak támogatni tudom azt, amit Molder úr javasolt, a Költségvetés Ellenőrző Bizottság véleményét illetően. Erről a témáról már régóta beszélünk, tárgyalunk, és szerintem igen helyén való mindezt javasolni. Röviden frissíteném az ismereteiket, információjukat, amely, amit mindez illeti. November 22-én lesz egy rendkívüli európai tanácsülés a több éves pénzügyi keret témájában. Az eddigi jelzések szerint egyébként remélem, hogy ez a rendkívüli tanácsülés felgyorsítja a csomagterv tárgyalási folyamatát, az MFF-et, a jogi alapot és az intézményközi megállapodást. Mulder úr véleménye szerint nagyon sok fontos javaslatról van itt szó, ami az intézményközi egyezményt illeti, rugalmasság, felelősségvállalás, a nemzeti igazgatási nyilatkozatok, bevételek, és szerintem itt van a az ideje annak, hogy az intézményközi megállapodásról igazi tárgyalásokat kezdjünk, ezt fel kell vállalnunk, és ezt ezzel kapcsolatosan a parlament álláspontját ki kell dolgozni. A Költségvetési Bizottság pedig nagyon is üdvözölni fogja ezeket a javaslatokat. Köszönöm szépen, Kálfin kollega. Van-e még valaki, aki szeretne hozzászólni? Van -e esetleg hozzászólás? Úgy tűnik, hogy nincs. Ezt a pontot akkor lezárhatjuk. A módosító indítványok benyújtásának határideje 2012. szeptember 21. déli 12 óra. Áttérünk egy nagyon fontos témára. A dohány termékek tiltott kereskedelme elleni küzdelemre, szeretném Először is szeretném megkérdezni, hogy az előadó kíván-e először szólni, vagy a egészségügyi világszervezet, esetleg az OLAF képviselője. Mielőtt megadjuk az előadónak a szót. Ebben az esetben akkor először Hoffman asszonynak, az Olaf képviselőnek adnám meg a szót, hogy tájékoztasson minket az ügy aktuális állásáról. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitz. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy röviden bemutatkozzak. Tekintettel arra, hogy új feladatkörömben vagyok itt a Költségvetési Szakbizottságban, az OLAF politikai igazgatójává választottak július közepével. Korábban már felelőse voltam a parlamenthez és a Költségvetési Ellenőrző Bizottsághoz fűződő kapcsolatoknak, ezért is nagyon becsülöm a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottságnak az érdeklődését, illetve elkötelezettségét a csalások megelőzése területén valamint az Olaf tevékenységével kapcsolatos érdeklődésüket is köszönöm. Az új funkciómban is Remélem, hogy sikerül a együttműködést megfelelően folytatni, és hogyha megengedik, akkor angol nyelvre térek át. Nagyon örülünk, hogy az SZDF protokollt napirendre tűzték. Ennek célja a tiltott illegális termékek betiltása. A Költségvetési Ellenőrző Bizottság ma ezzel foglalkozik. A tárgyalások még nem zárultak le, és az OLEF részéről szeretnénk beszámolni arról, hogy eddig mit értünk el. Mindezt a bizottság nevébe tesszük, mert az Olaf vezette ezeket a munkálatokat, ami a protokollt illeti. Egy PowerPoint előadást készítettünk, és ezt tőlem balra ülő kollégám az Olaf részéről fogja ismertetni, aki a nyomozásokért felelős. Ezért júniusáig ő volt az osztályvezető, de most már tanácsadói poszton van. Ő a megfelelő ember, hogy ezt a PowerPointot előterjeszte, hiszen részt vett a protokoll kidolgozásában, és az EU részéről ő vett részt a tárgyalásokon az ötoldali, ötoldalú kormányközi tárgyalásokon. A PowerPoint a legjobb módja annak, hogy elmagyarázza önöknek, hogy is áll a helyzet a protokollt illetően. Köszönöm szépen Hoffman asszony a bevezetőjét, nagyon hasznos volt számunkra, de engedje meg, hogy a szakbizottság nevében, de én személyesen is eh, gratuláljak az Olaf politikai igazgatójává történt kinevezéséhez, és sok sikert kívánok önnek az új szerepkörében. Okay. Jetzt warten wir nur noch, bis die... Most már csak arra várunk, hogy a technika is elkészüljön, és akkor kezdhetjük. Okay. Mr. Rung, okay. the floor is yours. Thank you. Welcome here on this panel. Thank you very much and good afternoon. Köszönöm szépen mindenkinek, kellemes délutánt kívánok. A keretegyezményről szeretnék rövid tájékoztatást adni, és azután még szólni kívánok a jogellenes tevékenységről is, illegális cigarettakereskedelemről. Ami ezt a nemzetközi szerződést illeti, a tárgyalások 99-ben kezdődtek, és 2003-ban fejeződtek be. Majd pedig ez a jegyzőkönyv 2005. február 27-én lépett életbe nemzetközi szerződésként. A átfogó keretnek tekinthető, és mint mondtam, a tárgyalások 1999-ben kezdődtek, és 2003-ban fejeződtek be. 176 fél ratifikálta, ez igen nagy szám. Az EU összes tagállama ratifikálta ezt a jegyzőkönyvet, és a bizottság is részese az egyezménynek. Okay, I'll soon have the hang of it. Um, article 50. A 15-ös cikke az FCTC egyezménynek szól az illegális cigarettakereskedelemről. Ez egy egészségügyi szerződés része. Miért? Azért, mert az egészségügy felelősei igen nagy felelősséget éreznek az illegális kereskedelemmel kapcsolatosan, igen aggódnak, és például ehhez hozzátartozik a címkézés is, mi szerepel a cigaretta dobozokon, és az összetevők is ide tartoznak. A, ez egyébként egy mesterségesen olcsó ellátási lánc az FCTC tárgyalásokon a Szankó főigazgatóság vett részt a bizottság részéről, és a 15-ös cikk értelmében az OLAF vezette a tárgyalásokat. Ami ennek az egyezménynek a az irányítását illeti, az érdekelt felek két évente jönnek létre, jönnek össze, és úgy döntöttek, hogy szakértői csoportot hoznak létre, és egy sémát, mintát alakítanak ki a protokoll a jegyzőkönyv számára. Először nem volt a nyelvezet elég világos, néha megengedő módot használtak, és nem volt elég világos a az Végül úgy döntöttek, hogy jegyzőkönyvet dolgoznak ki, a WHO hat régiójának képviselői vettek részt, a munkacsoport, szakértői munkacsoport munkájában, és a kanadai lovas rendőrség vezetője volt a társalelnök. Bankokban találkoztunk 2007-ben, és akkor a jegyzőkönyv vázlatát, tervezetét előterjesztettük, abban állapotunk meg, hogy kormányközi tárgyalási testületet hozunk létre, ez létre is jött 2007-ben. Az első ülést Genben tartottuk, és Jan Walton George előző főnököm, az Olaf akkori igazgatója, aki a nyomozásokért volt felelős, vezette ezt a kormányközi tárgyalási testületet, ez igen nagy megtiszteltetés volt a bizottság és az EU számára. Mint láthatják, a kivetített képen, itt vannak a dátumok, öt ülése volt ennek a kormányközi testületnek, nagyon nehéz ülések voltak, mert meg kellett állapodnunk a szövegről. Sokszor igen eltérőek voltak a vélemények, főként a legkényesebb cikkeket illetően külső munka is zajlott az említett testület mellett, különböző munkacsoportok által, és ez nagyban elősegítette a folyamatot. Az ötödik kormányközi testület, testület tárgyalása meghozta az eredményt, a szövegben sikerült megegyezni, ez ebben az évben volt. Ami a különböző cikkeket illeti, a legfontosabb cikkek az ellátói láncolatra vonatkoznak, ez érdekli legjobban az EU-t. Az ellátási láncolat hatos cikk arról beszél, hogy engedélyre van szükség ahhoz, hogy valaki cigarettát vagy valamilyen dohányterméket kezdjen gyártani. Ezt önállóan nem lehet megkezdeni. Ez az EU-ban nyilvánvaló, világos, de vannak olyan országok, ahol nincs szükség engedélyre. És ezek az országok azok, amelyeknek itt törvényeket kell alkotniuk kettéren ami az engedélyezésre vonatkozó törvényeket illeti, ez az EU-ban már megvan nálunk, az elfogadási rendszer megfelelő. A másik pedig a kötelező gondosság. Ez is fontos kérdés, ami a dohánygyárakat, gyártókat illeti és az ellátókat, nem tudták, hogy kiknek adnak el. A, az évek során a nyomozásaink, vizsgálataink megmutatták, hogy egy svájci gyártó eladott svájci cégnek dohányterméket, és az csak egy egyszemélyes cég volt egy kis irodában, egy telefonnal, egy komputerrel, és ennek a személynek 200 eh, millió USA dollárnál is több bevétele volt évente, eh, ez a 90-es évek végén történt, nem volt eh, kellő gondosság, mindig készpénzben fizettek, egy aktatáskában, és ez nem megfelelő üzletvezetés. Ennek be kell fejeződnie, hiszen ismerni kell a az ügyfelet, hogyha valaki elad valakit, és be kell kérni az útlevelét, vagy legalábbis azonosítania kell magát a vevőnek. A másik kérdés a globális nyomonkövetés rendszer, hogyha elkobozzák a cigarettát, csempizett cigarettát, akkor azonosítani kell, hogy honnan származik. Azonosítani kell a céget, és ez azt jelenti, hogy a nyomon követést be is fogják vezetni. A gyártónak nyomon kell követnie a terméket a gyártás időpontjától fogva, és azonosítania kell tudnia az eladót, rendelkeznie kell az összes dokumentummal, okmányjal. Például, hogyha elkobzás történt, akkor azonosítani kell azt, hogy hol ki gyártotta a terméket, és a gyártó kinek adta el. Kereskedelmi vizsgálatot, nyomozást kell folytatni. A biztonsági preventív intézkedések értelmében igen fontos biztonsági intézkedéseket kell hozni, például a pénzmosás ellen és a gyanús tranzakciókat fel kell göngyölíteni. A számlák, a tranzakció pénznemébe kell, hogy legyenek kiállítva, hogyha Németország elad egy finn cégnek, akkor ezt euróban kell leszámlázni, azért, hogy az offshore helyeket elkerüljék, mint a Channel-szigetek. Főként Svájc esetében fordult elő, hogy ezzel eltitkolták a tranzakciókat, vagy, le, vagy fedett tranzakciók voltak, és így a pénzmosást lehet megakadályozni. Internetes eladások, ez nagyon nagy probléma, mert ez nagyon sokszor előre, előfordul, illegális eladás, a kereskedelmi eladásokat nem lehet betiltani, legfőbb a kiskereskedelmét. Másrészt nagyon sokan ellenezték az internetes eladást, de mások meg azt akarták, hogy ezt betiltsák. Végül is konszenzusra jutottunk. Az internetes eladások esetében be kell tartani a jegyzőkönyv összes pontját a nyomon követés, a kellő gondosság, stb. Egyszerre nem lehet az illegális kereskedelmet megszüntetni az interneten. Tehát honnan lehet tudni, hogy az egy igazi, megbízható ügyfél, aki jelentkezik. De az internetes eladásoknál be kell tartani a jegyzőkönyv rendelkezéseit. Vannak szabad övezetek, ezek problémás területek az illegális kereskedelem esetén. Vannak például olyan légitársaságok, amelyek részt vesznek a csalásban. Ott nincs kontroll, a szállítás esetén nincs vámkezelés. Az érdekelt felek ezt teljesen be akarták tiltani a szabad vezeteket, de végül van egy pont, a itt is alkalmazni kell a jegyzőkönyv tételeit, előírásait. Az Egyesült Arab Emírségekkel nincs együttműködés, de a jegyzőkönyv értelmében nekik is be kell tartaniuk a jegyzőkönyv összes előírását. Ez segíteni fog. Van egy másik nagy probléma a szabadövezetekkel, amikor az áru elhagyja ezeket a zónákat, és megérkezik az áru a célországba, akkor ha például 44 konténer Dubajba érkezik, akkor nem csak cigaretta, hanem mondjuk t-shirt is ér, érkezik, ezt bevallják, de közel kiderül, hogy nem 200, hanem 1000 konténerrel szállítottak például t-shirtet, és ez óriási csalás. Kanada, Brazília és nagyon sok fél támogatta, hogy lépjünk ezen Most ö, tilos ö, dohánytermékeket más termékekkel együtt exportálni a szabad övezetekből, mert ez bűncselekménynek számít. Ez nagyban elősegíti a csalás elleni harcot az EU részéről. A másik a duty free eladások, ez is vitatott terület volt, egy nagy lobby be akarta ezeket az eladásokat teljes mértékben tiltani, de mások meg nem akarták ezt. Végül kompromisszum született, köztes megoldás, a duty free eladások esetén is a jegyzőkönyv összes rendelkezését be kell tartani, és a nyomonkövetést, a kellő kötelező gondosságot ott is be kell tartani azért, hogy itt ne legyenek gondok. Négyes, ötös rész következő problémákkal foglalkozik, bűncselekmények, egyebek, kiadás. Elképzelhetik, hogy ez rendkívül nehéz terület volt a tárgyalások során, de sikerült ezen keresztül berekednünk magunkat. A nemzetközi jogot használtuk fel, az UNCTAD egyezményt, az ENSZ eh, megállapodása, vagy szerződése a szervezet bűnözés ellen, stb. Végül is eh, nagyon jó eredmény született, ami ezt a jegyzőkönyv tervezetet illeti. Ennél jobbat nem is tudtunk volna kidolgozni. Ennek a jegyzőkönyvnek eh, a lényege az ellátói láncolatra, láncra vonatkozik. Mi érinti különösen az EU-t? A nyomonkövetés, visszakereshetőség, 8-as cikk. Ki mit gyártott, kinek adtak el. Ez egy Spanyolországban lefoglalt lefoglalt kamion, le állították az úton ezt a kamiont. Arról volt szó, hogy ebben WC papír, gurigák vannak, de kiderült, hogy cigarettát tartalmaz. 80 millió cigarettát tartalmazott ez a kamion. Ez a kép nem igazán világos, de látják a világos barna jelzést, és én magam nyomozóként oda mentem, Észak-Karolinába, az usa és ott azt mondták, hogy igen, ők gyártották a cigarettát, megtudtuk, hogy melyik gyárban, melyik gépen gyártották, 15 perc alatt meg tudták ezt mondani, ki gyártotta, ki volt a fő termelési felelős, de azt nem tudták, hogy mi történt a vámmolással. Úgyhogy itt befejeződött a vizsgálat. Éppen ezért igen fontos a termékek nyomon követhetősége. Másik dolog, ez a csomag szintjén akarjuk tudni elvégezni a nyomon követhetőséget. Harmadik felek elmondták, az érdekelt felek, hogy látták, hogy a számokat meg lehet hamisítani, a cigarettákat más dobozokba átcsomagolni. Sokszor még egy 200 cigarettát tartalmazó csomagot is átcsomagolják. Igen, nagy mennyiségeket foglaltunk le, milliókat olyan csomagolásba, amelyet eltitkoltak. Szabad zónák, 12-es cikk, Szingapur, az Egyesült Arab Emírségek, Fülöp-szigetek többek között szabad zónát alkotnak. Más termékekkel együtt exportálnak. Adok néhány példát, ezért kell ezt megszüntetni. Ez egy Fülöp-szigeteki hajó, amely Írországba érkezett. Kék az ég, mégiscsak Írországban van, 100 kilométerre Dublintól. Ez a Fülöp-szigetekről érkezett, és úgy nézett ki, hogy ez valamilyen állattáp, magot tartalmaz. Itt van a cáru, azután a vám megvizsgálta, de mikor egy kicsit jobban megnézték, akkor megtalálták az elrejtett cigarettákat, 120 millió darabot. Ez óriási vesztesség lett volna, 42 millió eurós vesztesség lett volna az EU-nak, Írországnak. Ez az egy szállítmány. El lehet képzelni, hogy milyen bűnszervezet volt e mögött. Hogy tudták ezt megszervezni? Megszerezték a hajót, és Finnos, vagyis Fülöp-szigetekről egészen Írországig, egy kis kikötőig jutatták el. Ezt állatápként vallották be ezeket az árukat, de azt nem mondták meg, hogy elrejtették a cigarettát. Végül is a szabad övezetet arra használták, hogy eldugják a cigarettát, és kétféle árut exportáljanak. És amikor ez már megérkezett Írországba, akkor már cigarettáról nem beszéltek, csak állattápról. A következő lépés. A következő a COP5 Koreában lesz november 12-től 17-ig, és ott fogják elfogadni, legalábbis reméljük a jegyzőkönyv szövegét. Az eljárás eh, elfogadják a szöveget, azután ezt, eh, a, ezt az ENSZ főtitkárának lehetétbe helyezik, akkor alá lehet írni a jegyzőkönyvet, az EU tanácsi döntés alapján fogja ezt eh, elfogadni az e Európai Parlament eh, jóvágyásával. Aztán ratifikálás, elfogadás, eh, hivatalos elfogadás, majd életbelépés. Ez természetesen az FCTC jegyében történik meg. 90 nappal azt követően, hogy ratifikálták és elfogadták, majd a részes felek konferenciája összeül, ahol az FCTC-vel foglalkoznak, ez a részes felek ülése, ahol ténylegesen a jegyzőkönyvvel foglalkoznak. Amikor ratifikálják a jegyzőkönyvet, igen erőteljes eszközé válik az illegális cigarettakereskedelem elleni harcban. Tudjuk, hogy ez 10 milliárd eurót jelent a veszteség az EU és a tagállamok költségvetése szempontjából az illegális dohánykereskedelem. Úgyhogy így tudunk harcolni az illegális kereskedelem ellen. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, Rion úr, ezt a nagyon érdekes áttekintést a jelenlegi helyzetről. Mielőtt megkérném a tagokat, hogy szóljanak hozzá, szeretném önt üdvözölni, és szeretném üdvözölni az Európai Számvevőszék képviselőjét és a kollégákat, akik itt vannak. Mindig nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogyha az Európai Számvevőszék munkatársai részt vesznek az üléseinken. Nagyon jó az együttműködésünk velük. Üdvözlöm Önöket! Még egyszer köszönöm, és akkor most megadom a szót a tagoknak, hogyha van esetleg kérdésük, vagy állásfoglalásuk azzal kapcsolatban, amit hallottunk. Először is Gájer úré a szó. Ja, erstmal meine Glückwünsche. Először is szeretnék gratulálni ehhez a tényleg impozáns eredményhez. A okozott kár az hatalmas, 10 milliárdokról van szó, legalábbis azokat a számokat érintve, amiket én ismerek. Úgy gondolom, hogy a költségvetésekben, a tagállami költségvetésekben 9 milliárdos bevételkiesés, és 1 milliárdos bevételkiesés az európai költségvetésben keletkezik. Tehát így remélhetőleg ezzel az egyezménnyel meg tudjuk szüntetni ezt a hatalmas kárt, ami nem csak a bűnüldözés területén nevezhető örvendetes újdonságnak, hanem költségvetési, pénzügyi szempontból is. Hiszen iváló Káfinyan, múlde is beszámoltak az elmúlt napokban arról, hogy például a középtávú pénzügyi kerettel kapcsolatban milyen fajta viták vannak. Hát, hogyha itt az Európai Unió költségvetése akár egy milliárdan növelhető, akkor ez azt jelenthetné, hogy a tagállami hozzájárulások a jelenlegi költségvetésekhez képest csökkenthetőek lennének. Tehát ez egy hatalmas siker lenne. Az én kérdésem az lenne, hogy a tagállamok vámhatóságai alkalmazni, nekik alkalmazniuk kell-e ezt a jegyzőkönyvet, megfelelő gyorsasággal kapnak-e képzést a jegyzőkönyvnek a tartalmáról, hogy megfelelően tudjanak reagálni. Tehát a a különböző tagállami, illetve európai szintű adminisztrációs hivatalok, adminisztratív hivatalok megfelelő gyorsasággal működnek, és megvan a technikai háttér. Ugye nagyon jó benyomást keltettek bennünk azok a képek, amiket mutattak. Itt illegális dohányterméken megtöltött teherautókat láthattunk, aztán a hajó rakterében elrejtett illegális dohányt. Gondolom itt hatalmas nyomozati munka is van emögött. Tehát a kérdésem az lenne, hogy az Olaf és a nemzeti bűnüldöző és vám szervek megfelelően fel vannak -e szerelve arra, hogy ezt a nyomozat, illetve bűnüldöző feladatot megfelelően ellássák. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, Gájer úr. Nem tudom, hogy ki tudná meg tudná válaszolni ezt a kérdést. Hoffman, asszony, Rón úr, parancsoljon. Thank you. Köszönöm szépen. Az első dolog, amit ön felvetett, a tagállamoknak általi ratifikálás. Csak tájékoztatásról ugye, ahogy elmondtam, valamennyi tagállam ratifikálta az FTC, FCTC egyezményt, de ez nem sok nem régen történt ez, amennyire emlékszem, a cseh köztársaság csak idén tette meg ezt, tehát eh, idén augusztusban lett meg a 27 tagállami ratifikálás. Nagyon fontos megemlíteni a jegyzőkönyv szögevével kapcsolatban, hogy rendkívül sok követelmény és elem már eddig is megvan, és már csinálják az Európai Unióban mindazt, amiről van szó. Például a 19-es cikk az adatgyűjtésről, adatmentésről vonatkozik. Ez nagyon fontos a vámhatóságoknak, adóhatóságnak, és ez az egész Európai Unióban van adatgyűjtés vannak, nagyon szigorú feltételei vannak ennek az adatja. A nyomonkövetéssel kapcsolatban is már a korábbi egyezménnyel kapcsolatban is végeztük ilyet. Tehát azt lehet mondani, hogy a 80%-a annak, amit előállítanak dohányárokban Európában, az már így is nyomon követésre kerül. Tehát nem lehet komolyabb probléma ez a tagállamok számára. Az igazi előny mindenkinek az lenne, hogyha a, mások is rendet tesznek a saját házuk táján, mert nagyon nagy mennyiségekről van szó az Európai Unióban, de ezek leginkább kívülről jönnek be, tehát ezért kell, hogy jobban együttműködjünk e területen. Elnök, köszönöm szépen. Következő hozzászóló, Ivanova kollega a nő. Köszönöm szépen, elnök úr. Miután két témánk van a napirenden, nem tudom, hogy marad-e velünk a következő témához is végül is egy olyan kérdésem van, ami mindenképpen nagyon fontos és érdekes volt, amit hallottunk öntől, hogy hogyan lehet mérni a közösségi programoknak a hatékonyságát, tehát az illegális tevékenység elleni fellépést hogyan tudjuk mérni, a hatékonyságot. A Herkules program jól működik, csak egy dolgot említenék meg ezek közül, például a szkennerek, amiket használnak, ez egy eléggé drága berendezés, 3 millió euró fölött van egynek az ára. A tagállamok ezért ezt kaptak segítséget, hogy 50%-ot kell kifizetniük. Nem emlékszem pontosan, majd Margarita kolléganőm megmondja pontosan, hogy hány szkenner üzemelés, hogy hogyan van ez, de azt tudom, hogy a támogatást nyújtottunk nagyon sok tagállamnak ahhoz, hogy be tudják szerezni ezeket a szkennereket, és már eddig is kézzelfogható eredményeket értek el ezek segítségével. Elnök azonnal akarnának erről is vitát folytatni, mert a Herpol S3 program az majd a további részben következik, de ha kívánja, már is szót kaphat. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak azt szerettem volna hozzátenni a, ahhoz, amit Austin mondott az imént, hogy különösen a technikai támogatást illetően, amit a tagállamoknak nyújtottunk és nyújtunk, ha jól emlékszem, a akkor 21 szkennert társfinanszíroztunk, és általában nagyon jó visszacsatolást kapunk részükről, elégedettek, és további igények vannak a szkennerek iránt, rendkívül nagy siker történetnek mondhatjuk, és szoros kapcsolatban vagyok a tagállamokkal is, és vizsgáljuk azt, hogy mi a hatása a e szkennerek alkalmazásának ami számunkra nagyon fontos, hogyha társfinanszírozunk berendezéseket vagy fellépéseket, akkor azt várjuk a tagállamoktól, hogy számoljanak be a tapasztalataikról, és adjanak visszacsatolást, hogy tudjuk, hogy mi az eredménye ennek a társfinanszírozásnak. Elnök, köszönöm. A következő Bastas kollega. Ik dank eh, eh, Köszönöm szépen a részletes beszámolját, a múltban már volt alkalmunk együttműködni, és ismerem az önök munkájának magas színvonalát ebben a tárgyalásban is, de a parlamentben és a parlament falain kívül is nagyon tisztelik az önök munkáját. Tudom, hogy az Olaf nagyon hatékony az ilyesfajta bűncselekmények megelőzésében, amelyek ugye károsítják a tagállami és a közösségi költségvetést. Azt szeretném kérdezni, függetlenül ettől a most tárgyat jegyzőkönyvtől, de fényében a következő napi rendi pontoknak is, hogy van-e valami fajta áttekintésük azokról a vizsgálatokról, amelyek jelenleg folynak? Jól lehet mindannyian tudjuk, hogy nagy ismert dohányáru gyártók valószínűleg érintettek ezekben a vizsgálatokban. Esetleg neveket is mondhatnak, akik ellen vizsgálat folyik. Azért teszem ezt a kérdést fel, mert hogy a következő pontban senki sem akarok vádolni, de Okay. Ladies and gentlemen, dear colleague. Hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák, kérem, hogy akkor folytassuk. Folytassuk a napirend szerint a nyolcas témával. Mielőtt lezárnánk ezt a napirendi pontot, az a kérdésem, mert a következő tém, napirendi pont kapcsán fogunk majd a részletekbe menni, de szeretnék köszönetet mondani Hoffman asszonynak és Rowan úrnak, a nemzet, hogy beszámoltak a nemzetközi tárgyalások állásáról. Az mi szempontunkból a legérdekesebb az az, hogy az OLAF tárgyal az Európai Unió nevében, és az én kérdésem önökhöz az, hogy hogy mit kell tenni az Európai Uniónak annak érdekében, hogy javítsuk a pozitív eredményeit ezen tárgyalásoknak. Esetleg valamit tudnának mondani, és összefoglalnák néhány szóban, hogy az Európai Parlament az önök szemszögéből mit tehetne annak érdekében, például a tanácssal, a bizottsággal való tárgyalások során, hogy pozitív kicsengése legyen ennek a világméretű tárgyalásnak. Esetleg erről, hogyha mondanának néhány szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Közösen válaszolnak meg a kérdés, ha lehetséges. Szerettem volna köszönetet mondani az érdeklődésért, és azért az ajánlatért is, hogy támogatni fognak minket. Austin Von Rowan is elmondta, hogy egy döntő ponthoz értünk. Novemberben a érdekelt feleknek a következő értekezletén fog sor kerülni a jegyzőkönyv aláírására. Az Európai Unió számára erre, tehát a tanács számára erre egy döntést kell előkészítenünk, és egy további döntés is lesz a tanács részéről, a ratifikációról, ezt is mi készítjük elő. Hogyha jól látom, akkor ehhez szükségünk lesz a parlament hozzájárulására is. Úgy gondolom, hogy általánosságban fontos az önök által folytatott nemzeti tagállamokkal, hatóságokkal, parlamentekkel folytatott eszmecseréjükben, hogy fölhívják a figyelmet erre a jegyzőkönyvre, és a tagállamok a szükséges ratifikációs eljárásokat a lehető leggyorsabban lefolythassák. Tehát, hogyha alkalmuk nyílik arra, hogy utaljanak erre a jegyzőkönyvre és annak jelentőségére, akkor hálás lennék, ha ezt meg is tennék. Nem tudom, hogy Osztin szeretnél-e még hozzáfűzni valamit ehhez, ami a parlament részéről nyújtanó támogatást illeti. Köszönöm szépen, Margaret. Igen, az egyik dolog, amit ön megkérdezett, hogy mit kellene tenni az Európai Unióban, az egyik dolog a kollégánkkal, a bizottsággal, és nem csak az Olaf és a Szankó érintett ebben a témában, hanem nagyon sok egyéb főigazgatóság is azt vizsgáljuk, hogy hogyan illeszkedik a szöveg a hatályban lévő jogszabályokhoz. Tehát majd novemberben, amikor lesz a cop 5 akkor fogjuk ezt nézni, és azt vizsgáljuk, hogy mit kell jogalkotási területen végezni. Nagyon sok munkát már eddig is elvégeztünk, csak hogy megerősítsem az egyik dolgot, amit Margaret is említett, nagyon fontos, rendkívül fontos, hogy minél többen ratifikálják ezt a jegyzőkönyvet, mert természetesen minél több fél ratifikálja az megállapodás, annál erősebb a nemzetközi megállapodás, a szerződés. Tehát rendkívül nagyon so, magas számú partner érintett ebben, és ezért lenne ez fontos. Tehát egy példát kellene mutatni az Európai Unió részéről azzal, hogy nagyon gyorsan ratifikálunk, amennyire csak lehet, ez gyorsan. 40 tagnak fél, hogy ne kell ratifikálnia egy egyezményt ahhoz, hogy az nemzetközi legyen, 90 nap van er-, erre. De az nem lenne jó, hogyha az Unió itt nem mutatna példát. A parlament támogatása ahhoz fontos, hogy a tagállamokat buzdítsák a ratifikáció irányába azért, hogy nagyon gyors ratifikációs folyamatnak legyünk a tanúi, ezt nagyon nagyra értékelnénk. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Ott valaki még szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen. Éppen egy kérdést kívántam föltenni, amikor a technikai malőr történt. Az Olafnak ezen a területen végzett munkát mind a tárgyalások során, mint pedig más területen nagyon is becsülöm, úgy gondolom, hogy önök tudják, hogy mi az a, a kitűnődnél jobb munkát végezni. De a meghallgatás során tárgyalt pontra való tekintete is ugye itt majd a meghallgatásra majd Ivanova asszony vezetésével kerül sor, és nyilván kritikus kérdésenk lesznek. Tudom az Olafról, szeretném tudni az Olaftól, hogy tényleg az a helyzet-e, hogy vannak olyan nagy dohánygyártók, akikkel egyességet kötöttek, akár csak a 2004-es nagy első megállapodás esetében megállapodást kötöttek itt a tracking and tracing témájában. És tényleg az a helyzet az, hogy vannak még vizsgálatok, amelyek tárgya, nagy dohánygyártóknak a gyakorlata, Tudom, hogy a ellentét bebizonyításág mindenki ártatlanak tekintendő, de itt van például Japan Tobacco. Japan Tobacco. Kérdésem az lenne, hogy az ő bizonyos gyakorlataikkal kapcsolatban folynak-e vizsgálatok. A Wall Street Journal-be olvastam erről cikket. A Wall Street Journal-ben az Olaf szóhívője azt mondja, hogy a Japan Tobacco tényleg vizsgálat tárgyát képezi, tehát itt folyamatban van valami. Jó, hogyha ez így van, akkor azt szeretném tudni, hogy ez helytálló ez az információ, ugyanis akkor a meghallgatás nyilvánvalóan teljesen más fényben nézendő, hiszen nyilvánvalóan ennek hatása van erre a gyártóra. Tehát szeretném tudni ezt, mielőtt meghallgatjuk ott az embereket. Ezért a konkrét kérdésem az, hogy valóban az olapvizsgálatot folytat-e a Japan Tobacco-nál, vagy az ellen. Ja, wer kann von Olaf... Äh, az Olaf részéről ki tud állást foglalni? Rovan úr parancsolja. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Igen, a válasz az, hogy azért folyik a vizsgálata a GCI-nál, mert több sajtó közlemény is született a e tekintetben az Olaf részéről. Ennél nem tudok többet mondani, mert egy folyamatban lévő vizsgálatról nyilván önök is megértik, hogy nem mondhatunk többet. Rendben? Elnök, köszönöm szépen. Van esetleg a kollégák köréből további hozzászólás? Úgy látom, hogy nincs. Ebben az esetben lezárom a 8-as napi rendi pontot, és már ugye 16 óra 50 előtt át tudunk közvetlenül térni a következő napi rendi pontra, amely egy meghallgatás lenne melynek tárgya, hogyan tudjuk azokat a képességeket javítani, amelyek a dohány csempészés és az Európai Unió pénzügyi érdekeinek megsértését kívánják minimalizálni. Tehát a 9-es napi rendi pontra térünk át. Ez egy meghallgatás, amely szorosan összefügg a napirendi pont előző, a napirend előző pontjával. Tehát a, bocsánat, a meghallgatás az a tízes napi rendi pont, mondja az elnök. Most a kilencessel foglalkozunk, ez az a munka dokumentum, amit Iljana Ivanova asszony terjesztett elő, és a Martin Zrigeinek, a számövőszék képviselőnek adom meg a szót. Szeretettel üdvözlöm itt a szakbizottságban, és rögtön meg is adnám önnek a szót. Nem tudom, hogy az előadó kíván-e elsőként szólni, vagy megadhatjuk rögtön a számvevőszék képviselőinek a szót. Akkor megadom a számvevőszék képviselőnek a szót, parancsoljon. Thank you very much, Mr. Chairman. Well, I guess... Köszönöm, köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a 9-es és a 10-es pont szorosan összefügg. Annyit szeretnék mondani erről a napirendi pontról, hogy a Hergules 3-ról a számvevőszék véleményét ismertetném. Április 24-én is itt voltam, megtárgyaltuk a véleménytervezetet, és a számvevőszék május 15-én kiadott egy véleményt, és július 7-én el is fogadta, ez megjelent a hivatalos közlönyben. Magáról a javaslatról szólnék néhány szót, majd kiemelném a számvevőszék legfontosabb megjegyzéseit. Először is a Herkules 3, a harmadik hasonló programról van szó, az első 2004-ben indult. Fontos megjegyezni, hogy a Herkules 3 sokkal bővebb, mint a Herkules 1 vagy 2. 2006-ban 9,9 millióról volt szó, most 15,7 millió a javaslat a keretösszegről. A javaslatban a javaslat annak a lényege, hogy ezt a Herkules programot megújítjuk, a célokon javítottunk, és a társfinanszírozási ráta magasabb. Ami a véleményt illeti, a javaslata kapcsolatosan ennek öt pontja van. Az egyik a megállapodás pénzügyi kihatása a bizottság és a dohánygyárak között. Második a társfinanszírozási ráta növekedése a program monitorozása és a felelősség. Először is, ami a pénzügyi kihatást illeti, 2004 és 10 között a bizottság négy nemzetközi gyártóval írt alá megalapodást két milliárdus a dollár értékben. Ennek egy részét a tagállamok kapták meg, a másik részét pedig a bizottság most 44,8 millió eurót fog a bizottság a csalás és a csempészet elleni harcra fordítani. Ez 40%-a a Herkules egynek. A Herkules 2 esetében itt a mi részesedésünk 10 millióval kevesebb lesz, mint a költségek. A Philip Morris-szal kiterjesztjük a megállapodást 2016-ig. A számbevőség megjegyzi, hogy a tagállamok érdeke, hogy megakadályozzák a dohány csempészetet. Ezt euró milliárdokban lehet kifejezni ennek értékét, mint már a csempészet mennyiségét, viszont az Olaf nem tudja, hogy a tagállamok mire költik azt a pénzt, amit a dohánygyáraktól kapnak. Nincs elég koordinálás a tagállamok és a bizottság között. A számvevőszék szerint sürgős a koordináció. Az összes tagállamnak lépnie kell, információt cserélnie, koordinált megközelítésre van szükség arról, hogy hogyan kezelik ezeket a forrásokat EU szinten és tagállami szinten. Második, a megemelkedett társfinanszírozási hányad. A Herkules 3 esetében 50-ről 80-ra emelkedik, sőt, egyes esetekben 90-re, 90%-ra társfinanszírozási ráta. Az a mi véleményünk, hogy ami a technikai berendezés esetén a társfinanszírozást illeti, ennek 50%-nak kell maradnia az EU és a tagállamok érdeke miatt. 1,8 milliárd euróról van szó, hiszen a tagállamok a gyártótól 9,3%-át kapják a, ennek az összegnek. A maximális rátát kivételes körülmények között lehet 80%-ra emelni, hogyha pénzügyi kényszerítő körülmények ezt így kívánják a tagállamban, vagy hogyha a cigaretta csempészet összege vagy mennyisége sokkal magasabb. Harmadik vélemény, ami a teljesítményi mutatókat illeti. A cél az, hogy az EU pénzügyi érdekeit védjék a csalás, a korrupció és egyéb illegális tevékenységgel szemben. Számvevőszék szerint itt még javítani lehet a mérhető mutatók terén, hiszen ezek segítségével le kell tudni mérni, hogy a Herkules 3 elérje a célt. Négyes pont, monitorozás a programmal kapcsolatosan. 2014. december 31-ig a bizottságnak jelentést kell készítenie a Herkules 2 céljainak eléréséről. A számbevőszék szerint ez a jelentés legyen független, és tüzetesen értékelje a Herkules 2-t, emelje ki a hozadott értéket, és ezt a jelentést fel kell használni arra, hogy a Herkules 3-at módosítsák. Utolsó pont a program irányítás lehetőségei. A szemvevőszék az Olaf által végzett 2005-ös munkát értékelte, és azt javasolta a szemvevőszék, hogy az Olaf a pénzösszegekkel úgy gazdálkodjon, hogy más bizottsági szolgálatoknak adja át ezt a munkát, és inkább a nyomozati, vizsgálati munkát végezze. Az OLAF elkészítette a 2005-ös jelentést, és a továbbiakban is jelentést készített, és ennek alapján a számvevőszék fenntartotta véleményét. Az új Herkules 3 kapcsolatosan az a véleményünk, hogy igen jelentős téma ez, ami a forrásokat illeti, és a tagállamok, a bizottság szempontjából ezt felül kell vizsgálni. Hatékonyságot illetően. Nehéz megmondanunk, hogy a Herkules 2 hatékony volt-e, vagy nem, hiszen relatíve kevés információt gyűjtöttünk be. A szakbizottságot arra buzdítom, hogy több információt szerezzen be a Herkules 2-ről a bizottság részéről. Európai Bizottságtól. Ami a program sikerét illeti, hatékony partnerség, koordináció szükséges a tagállamokkal. A Herkules 3 önmagában ennek hatása önmagában sokkal korlátozottabbnak tűnik. Ezek a legfontosabb megjegyzéseink, várjuk a vitát, és köszönöm a szót. Köszönöm szépen, Trigl úr, a számlevőszék állásfoglalását, amelyből világosan kiderül, hogy a számvevőszék itt további tennivalókat lát. Megadom a szót Ivanova asszonynak, aki egy terjedelmes munkadokumentumot terjesztett elő. Uh, honorable members of the court, uh, as it has been already mentioned. Köszönöm. Ami a Herkules programot illeti 2013 fényében, biztosítanunk kell ennek folytatását, és mindenképpen ezt támogatom. Rendkívül fontosnak találom az, hogy elegendő forrás álljon rendelkezésre az illegális kereskedelem leküzdésére. Néhány példát már hallottunk arról, hogy milyen a kiterjedése ennek a tevékenységnek, és hogy hat ki ez az EU költségvetésére, milliárdokról van szó. Ugyanakkor garantálni kell a finanszírozást a következő programozási időszakra. Támogatom a bíróság, vagyis a számbevőség véleményét arra vonatkozóan, hogy értékelést kell végrehajtani a programról. Áprilisban jelent meg az első dokumentum, ez a szakbizottság megvitatta a kérdést, de több dologra még nem válaszoltunk, például a végrehajtás és a, az erőforrások felhasználása. Egy második munkadokumentumot készítettünk, mégpedig arról, hogy a kiadások minőségét vizsgálva hogyan alakult a helyzet, milyen technikai segítségre van szükség, milyen átfedések vannak a Herkules 2 és más EU programok között, ami a kiadásokat illeti a program elfogadása óta négy dohánygyár 92,2%-ban járul hozzá a tagállamok részére a cigaretta csempészet elleni harchoz. Az első munkadokumentumban már elmondtuk, hogy mindenképpen értékelni kell az, hogy hogyan költik el a pénzeket már a program kezdetétől. Az új bizottsági dokumentum még nem ad világos választ arra, hogy hogyan is költötték el eddig a pénzt, és ugyan ezt mondta a számbevőszék 2012-ben. Releváns információt kell kapni arról, hogy hogy használják a tagállamok ezeket az összegeket. A közösségi program végrehajtásakor a nemzeti piacok mennyire sérülékenyek, mennyire vették ezt figyelembe. A második, a technikai segítség illetően a program a pénzügyi keretet növelni kívánja 50-ről 79%-ra, és főként a röntgenszkennerek vásárlásáról van itt szó, 12,5 millió euróról volt eddig szó, de arról is hallottunk, hogy csak Írország és Málta esetében voltak hasznosak igazán ezek a szkennerek. Szeretnénk több információt kapni arról, hogy más tagállamokban hasonló projektek hogyan váltak be, és a technikai támogatás eh, sokat hogyan használták fel. Gondoskodni kell arról, hogy van-e elég erőforrás az illegális tevékenység ellen az EU területén, főként a kelet-európai határokon, hiszen ezek a legsérülékenyebbek a KPMG tanulmánya szerint. Project Star volt ennek a neve. Azt is megfigyeltük, hogy a Herkules és más EU programok között jelentős átfedés van. Az OLAF, a DG Just Taxut szintén nyújt technikai segítséget tagállamoknak, és ezért hatékonyabb koordinációt kell biztosítani a különböző szolgálatok között. A számvevőszék kiemelte azt, hogy szükség van a taxud és az OLAF között a jobb koordinálásra. Felhívom a bizottságot arról, hogy ismertessék azt, hogy a nemzeti bűn üldöző hatóságok milyen technikai felszereléseket alkalmaznak, és a kiadásoknak mi a hatása az illegális tevékenység elleni harcra. Befejezésként több kérdést szeretnék föltenni itt az Olaf jelenlétében. Egy, harmadik országok finanszírozása. Megértem, hogy az illegális kereskedelmi elleni harcra közös erőfeszítések szükségesek harmadik országokkal is, de hálás lennék, hogyha az Olaf felmondaná, hogyan minősítik a projekteket, a finanszírozási tevékenységeket, akkor, amikor az EU-n kívüli országokról van szó, milyen projekteket finanszíroztak, milyen kritériumokat szabtak meg a harmadik országbeli hatóságok számára, amikor a támogatásért folyamodtak. És érdekes lenne hallani, hogy milyen típusú termékekről van szó. A KPGM szerint 11 tagállam kapta, kapott, 11 tagállam kevesebb, mint 2%-át kapta az előirányzatoknak 2007-ig a Herkules programból, és EU-n kívüli országok 4%-ot kaptak a kötelezettségvállalásokból. Másik fontos kérdés, Cikel úr már ezt felvetette, a bizottság véleményét már kifejtette. A program irányítása. Erről van szó. Önök hogy látják ezt? Milyen összeférhetetlenség állhat elő a menedzser, vagyis irányító és az ellenőrző, a pénzalapokat ellenőrző hatóság között. A szakbizottságunk meghallgatást szervez a mostani megbeszélést követően, és reméljük, hogy ott választ találunk néhány kérdésre. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ivanova kolléga. Azt javasolom, hogy az idő előre haladottságára való tekintettel koncentráljunk a munkadokumentumra és a számvevőszéknek a nyilatkozatára, az egyéb kérdéseket pedig majd a következő rendi pont keretében megrendezésre kerülő meghallgatás keretében tárgyaljuk. Van -e esetleg a kollégák részéről kérdés, Gájer kolléga parancsolja. Nos, én szívesen teszek ennek a felszólításnak. Nekem először is a munkadokumentummal kapcsolatban lenne kérdésem. Ivanova kollégának gratulálok a jó munkához. A következő a kérdésem, amit talán a tanács, vagy akár a bizottság is megválaszol, hiszen ez egy alapvető jelentőségű kérdés. Amennyire ismerem a szerződést, és ismerem, a tagállamok feladata határok védelme. Ez így rendjén is való. Nyilvánvalóan nem küldhetünk annyi uniós tisztviselőt a határokra, ami jóvá tenni a problémákat. Tehát én amellett lennék, hogy a Herkules 3-at folytassuk, és olyan időket élünk, amikor a tagállamok arról beszélnek, hogy 2013 után hogyan finanszírozzák az EU-t és a Herkules 3 programot. A saját fővárosomból, a brit fővárosból és más fővárosokból is azt hallom, hogy az EU csak spóroljon. Hogyha tehát helyesen értettem az elhangzatokat, akkor a Herkules 3-mal olyan feladatokat vállal az EU, ami a tagállamok feladata lenne. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknak megfelelően véde, véde, megfelelő segítséget kell nyújtaniuk a határoknak a hatékony védelmébe, ebbe az EU is segítenie kell a tagállamoknak, így lesz aztán a közös eredmény jó. De ebben az összefüggésben azt a kérdést föltenni, vagy utalni arra, hogy itt egy olyan feladatot vállaljon át az EU, ami tulajdonképpen tagállami feladat, és ezt tegye közösségi költségvetésből. Úgy gondolom, hogy e, ennek a kérdésnek az eldöntése a tagállamok hatáskörébe tartozik. Úgy gondolom, hogy e, nem szabadna ennek bekerülni a munkadokumentumban, mert a, a munkadokumentumban, mert a pénzügyi kerettel kapcsolatos vitában mindig is utalni kell arra, hogy mit tesz az Európai Unió mit tesz a tagállamok megsegítése érdekében, és ezzel kell aztán föllépnünk hatékonyan a különböző fővárosokból érkező siránkozással szemben, hogy az EU csak spóroljon. Tehát meg kell mutatni, hogy adott esetben az EU többet is tesz, mint amit tennie kellene, illetve megteszi azt, amit felvállalt. És köszönöm szépen. Van -e esetleg további hozzászólás? Nincs. Ebben az esetben a felvetett kérdések megválaszolására megadnom még egyszer a szót úrnak, a számvevőszék képviselőnek. Ivanova asszony tett föl önnek kérdéseket, nem tudom, hogy ezeket meg tudja válaszolni. Well, the Commission and Olaf, okay, so I'm sorry for that. Olaf és bizottság, elnézést akkor. Esetleg a bizottságtól valaki tudna e- állásfoglalni, vagy az Olaf részéről. Hoffman asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr először is szeretnék állást foglalni. A legutóbb Geyer úr szájából elhangzott kérdéssel kapcsolatban, aki ugye azt kérdezte, hogy a Herkules 3-nak a finanszírozása az hogyan néz ki, és hát ebben a tekintetben nem csak a tagállamok feladata a határok védelme, úgy gondolom. A 325-ös EU szerződésbeli cikken alapul a Herkules program. Ugye ez lenne az a szerződéses pont, a 325-ös cikke, amely a csalások megelőzésével foglalkozik, és ezen a szinten ez a, ebben a tárgykörben nyilvánvalóan EU szinten és tagállami szinten is vannak feladatok. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez a feladat csak is a tagállamok hatáskörébe tartozik. Ez így úgy gondolom, hogy helyes. Ehm, és helyes az is, és elismerem, hogy különösen ami a technikai segítségnyújtást illeti, vannak át átfedések, vagy lehetnek átfedések, de ezt úgy tudjuk elkerülni, vagy úgy kerüljük el, hogy nagyon világos koordinációs intézkedéseket teszünk a bizottságon belül, és szorosan együtt működünk a többi főigazgatóságban dolgozó kollégáinkkal, például az igazságügyi, az adóügyi, illetőleg a belügyi főigazgatósággal és az értékelő bizottságokban, amelyek ugye a különböző javaslatokat értékelik, ott is más főigazgatóságbeli kollégák is jelen vannak, tehát itt egy, egy nagyon szoros egyeztetés folyik. Természetesen a bizottság részéről nekünk figyelnünk kell arra, hogy az általunk elköltött források tárgyszerűen és hatékonyan legyenek elköltve, de hát ezt is tesszük. Elnök, köszönöm szépen a bizottság részéről esetleg kívánja még valaki a szót megragadni? Parancsoljon. Esetleg kiegészítés. Elnézést kérek, elnök úr, a bizottság nevében is szóltam, ugyanezt elfelejtettem mondani. Elnök, köszönöm szépen. Akkor Cvikl úr szeretett volna még összefoglaló megjegyzésekkel élni. Thank you very much. Um, just on what had been said. Köszönöm szépen. Akkor csak amit már az előbb is mondtam, és Galeg úr is elmondta, hát éppen ezért mondjuk azt, hogy az egy, az, a társfinanszírozásnak 50-50 százaléknak kell lennie, és adott esetben megnövelhető lenne. Most pedig ugye 80 százalékról beszélnünk tehát egyértelmű, hogy közös felelősségről van szó, egy csalás ellen kell fellépni, ahogy ez elhangzott, és mi azt szeretnénk elérni, hogy egy szeletét a nagy tortának megfelelően kezeljük, tehát nem tehát van egy, egy bizonyos összegrész, amit a tagállami szinten kell erre ráfordítani, és ezt szeretnénk. És a munkadokumentumban és a javaslatban is ebbe az irányba szeretnénk lépni. Köszönöm. Okay. I give uh, the rapporteur uh, wishes to have the floor, please. Akkor jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak az észrevételeikért, Gájer úrnak, és uh, még azt mondanám, hogy nem hallottam igazán választ a kérdésemre, de legközelebb is a meghallgatás során is fel fogom tenni a kérdéseimet. Igen, Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, ezzel elértünk a 9-es napirendi pont végére, és áttérhetünk a 10. napirendi pontra. Az előbb már túlsiettem a dolgokat, és már a 10-es napirendi pontra kívántam áttérni, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságként a Herkules három program témájával. Többször foglalkoztunk és megnéztük azt a kérdést, hogy hogyan tudjuk az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a megőrzését biztosítani, és hogyan tudunk a dohány termékek csempészetével szemmel fellépni. Ma egy nyilvános meghallgatást tartunk ebben a témában. Szeretettel üdvözlöm a vendégeinket, akik a körünkbe érkeztek, és ugye korlátozott az időnk, már csak az áramkimaradásra tekintettel is, ezért az lenne az első megjegyzésem, hogy kérem, korlátozzák a hozzászólásokat. Számunkra ugye fontos ez a téma, ez kiderült az előző napi rendi pontokból is. Köszönetet szeretnék mondani Iljana Ivanova kollégának, aki a parlament nevében egy munkadokumentumot terjesztett elő, amiről az imént ejtettünk szót, és amely befogadja a számvevőszéknek a megállapításait is, így próbálja meg a következő programokkal kapcsolatos jogszabályalkotást befolyásolni. Ebben a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottság egy aktív szerepet kíván vállalni. A előadó bevezetője után, Iliana Ivanova bevezetője után lesz egy első része a meghallgatásnak, ahova három szakembert, három vendéget hívtunk meg, akiket szeretettel üdvözlünk. Első vendégünk Steve Payne, a kormányzati kapcsolatoknak az igazgatója, a Japan Tobacco International-nél. Ő kapja meg elsőként a szót, hogy az érintett dohányipar részéről megossza velünk a Herkules 1 és 2 nyomán szerzett tapasztalatokat, és a dohány szektor részéről utaljon az esetleges problémákra. Ezt követően Arunas Adoménasnak fogom megadni a szót, aki a Litván Köztársaság állandó uniós képviseletén vám attasé. Ez egy nagyon érdekes perspektíva lesz, már csak azért is, hiszen itt érintettek az Európai Unió külső határai, és itt egy tagállamnak az ezzel kapcsolatos tapasztalatait ismerhetjük meg, milyen intézkedéseket tesznek, és a jövőre nézve milyen következtetéseket lehet levonni ezekből. Harmadik hozzászólóként pedig az első körben Rozália Vladovának fogom megadni a szót, őt is üdvözlöm körünkben, aki a bolgár minisztériumnak az illetékes osztályán dolgozik. Nagyon örülünk, hogy itt van a körünkben, és betekintést ad az Európai Unió keleti határ vidékén szerzett tapasztalatokba. Nagyon örülök annak, hogy itt üdvözölhetem. Utána a szakbizottsági tagokkal eh, fogunk egy kérdéskört tartani, és utána lesz a meghallgatásnak a második része, ahol két előadót is üdvözölhetünk. Először is dr. Péter Kellert, aki a Német Vám és Pénzügyőrségnek a képviselője. Üdvözlöm Önt, Keller doktor a körünkben. És utoljára, de nem utolsó sorban természetesen ülünk Margarita Hoffman jelenlétének is, akinek a fejtegetéseit az elmúlt napirendi pontokban már volt alkalmunk megismerni. Szeretnék eh, utalni arra, hogy egy bizonyos időkeretben állapodtunk meg egymással. Szeretném az összes hozzászólót arra kérni, hogy tartsa magát ez az időkerethez. Eh, Pén úrnak a bevezetőjére 10 percet irányoztunk elő. Nem tudom, hogy a többieknek az időkerete hogy néz ki, de szeretném ezen a ponton először is az előadónknak, Ivanova asszonynak megadni a szót. Ivanova asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy valóban röviden tudok fogalmazni, lévén, hogy időt akarunk megtakarítani. Szeretném elmondani, hogy nagyon hálás vagyok azoknak a hozzászólóknak, akik eljöttek ide előadást tartani, és néhány kérdést kifejtenek, és nagyon jó lenne, hogyha választ kapnánk azokra a kérdésekre, amelyeket feltettünk magunknak. Én nagyon gyümölcsöző vitát kívánok önöknek. Köszönöm szépen, mondja az elnök, hogy sokkal rövidebben szólt hozzá, mint gondoltuk, de most tényleg a szakértőknek szeretném átadni a szót, akik külső szakértők, akik a gyakorlatban foglalkoznak ezen témákkal. Először akkor Steve Payne úrnak adnám meg a szót. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Előkészített Készítettem egy prezentációt, ami láthatnak a képernyőn, illetve van belőlük papír példány is. good afternoon again. Um... Akkor még egyszer neki lendülök. Tehát szeretném tartani az időt is. Azt szerettem volna, hogy felvázolom nagyon röviden, hogy az ipar szemszögéből hogyan néz ki ez a kérdés, a cigaretta csempészet. Néhány percben szólnék arról, hogy hol is tartunk, milyen veszélyek bontakoznak ki, illetve mit tehetünk ezen veszélyek leküzdéséért. Hogyha most megnézzük a helyzetet, vannak, akik szerintem nagyon jól ismerik ezeket a számadatokat, körülbelül minden tizedik cigaretta csempészet vagy illegális kereskedelemben kerül a piacra. Ezért van 550 milliárd cigarettáról szó. Ez nagyon sok. Ennek legnagyobb része Kínában, ahol körülbelül 200 milliárd van, de összességében Kínán kívül még 300-350 milliárdról van szó. E, várhatóan ez növekedni fog körülbelül 3%-kal, ami sokkal nagyobb, mint, gyorsabb növekedés, mint a hivatalos piac növekedése. E, pénzügyi adataink is vannak, amiket vizsgálunk ez pedig a régióban 14 és 15 milliárd között mozog, attól függ, hogy milyen számokat nézünk, de 4 milliárd is nagyon nagy összeg, és most jelenleg 10 milliárdról beszélünk az unión belül. Ezeket a számokat nem mi dolgoztuk ki, számítottuk ki, hanem külső független forrásoknak az adatai, ahogy egyébként ez megjelölésre került a diákon is. Az egyik nagy mozgató erő a csempészet mögött az a nagyon nagy nyeresség, ami elérhető, illetve az adó helyzetből adódik ez. Hogyha olyan a helyzet, hogy Nyugat-Európában, különösen például Írországban, az Egyesült Királyságban egy körülbelül 8 euróba kerül egy ö, cigaretta, az unión kívül pedig Ukrajnában pedig 1 euróba kerül ugyanaz a csomag cigaretta, akkor ez nagyon nagy ösztönző, hogy egyesek átmenjenek egy más országba, mert óriási profitra nyereség lehet szert tenni ami én számunkra egy probléma, mind a kínálati, mind pedig a keresleti oldalról, mert természetesen a nagyon magas adóztatás miatt eh, ez egy nagyon nagy lehetőség a nagy nyereségre, mert aki, aki kerüli az illetéket, a, eh, az tulajdonképpen eh, ez azt is jelenti ugyanakkor az egyén szempontjából, hogy nem tudja na megengedni magának a termék beszerzését, mert állandóan emelkedik az adó és a fizetése a béren nem emelkedik ugyanilyen arányban. Ezért az egyéni fogyasztó érdeklődik a tiltott, illetve a csempészett iránt. Tehát ezt az egyenletet kell megfelelően megoldani. Hogy nézzünk akkor itt négy, néhány kérdést globálisan, hogy néz ki Dél-Kelet-Ázsiából származik a legnagyobb mennyiség, Kínából többek között. Nagyon sok kérdés van, különböző nagyon olcsó egyéb termékek is bekerülnek, ezek fenyegetik a közel-keletet, és aztán van egy másik egyéb termékek is, bekerülnek a keleti határok mentén az Unióba, valamint közel-keletről és Ázsiából ugyancsak nem ezen látjuk, de például Dél-Amerika is, eh, ahol például Paraguayban nagyon hasonló a helyzet, mint Kínában, de jelenleg eh, mi, eh, na, ennek nincsen nagyon nagy hatása az unióra, ezért ezt jelenleg nem vizsgáljuk. De hát a Dél-Kelet-Ázsia, Közel-Kelet és az unió keleti határai azok a fő beszállító területek. Most milyen ö, ö, veszélyek is vannak, amelyeket vizsgálnunk kell, és amivel foglalkoznunk kell. A legnagyobb kérdés számunkra, az, és ami minket az iparágat ö, érinti, ezek az, ill, ö, az illegális ö, kereskedelem, mert semmit sem tehetünk ellene, mint vállalat. Hogyha valaki hamisítja a termékünket, akkor tudunk lépéseket tenni, de ha valaki egy olyan terméket készít, ami nem a mi márkánkat viseli, azzal nem tudunk mit tenni. Ez önmagában egy komoly probléma számunkra, és ezért nagyon nagy segítségre van szükségünk. Mi két oldalról közelítjük meg a kérdést, ezt fogjuk látni a következő két dián. Hogyha megnézzük, hogy hogy néz ki az elmúlt néhány évnek az alakulása, akkor látjuk, hogy a mi termékeink, amiket lefoglaltak, ezek növekszik egyre nagyobb mértékben. A, és a, nagyon odafigyelünk, hogy kik a forgalmazóink, hogy kinek adjuk el a termékeinket, és ennek van bizonyos eredménye, hogyha a lefoglalásokkal mérjük ezt. Ugyanakkor, hogy van, jobb oldalon látunk néhány egyéb példát, amik az illegális cigaretták, ezeknek a száma pedig emelkedik. És ez az, amit nem igazán tudunk ellenőrizni. Hogyha megnézzük a fogyasztói szempontból, akkor ezt a KPMG-nek egy jelentéséből vettük az adatokat. Ha megnézzük, egy nagyon kis növekedés van azon cigaretták tekintetében, amelyek a hamisított termék körébe kerülnek. Tehát ez körülbelül 60 milliárdig megy. De ha megnézzük lent a világos zöldet, akkor azt látjuk, hogy szinte nulla volt 2006-ban, és ma azon, 2011-ben már viszont 24% volt, és egyre növekszik nem csak százalékosan, hanem abszolút számban is. Ez a fogyasztási oldalról van szó. Tehát azt láthatjuk, hogy a mi termékünknél a lefoglalt termékeknek a száma az ugyan csökken, viszont emelkedik az illegális termékek fogyasztása. Tehát ez az, amin közösen dolgoznunk kell. Ezzel együtt most nézzünk meg néhány egyéb dolgot, hogy mit lehetne tenni, illetve mit teszünk és mit tudunk tenni közösen. Ahogy már délután megvitatásra került, az illegális kereskedelem jegyzőkönyve, Austin erről már beszélt, a fő kérdés a mi szempontunkból az az, hogy valamennyi gyártó, előállító alkalmazza ezeket a megállapodásokat, a jegyzőkönyvet. Mert csak így lehet ez mindenkire hatással. Hogy nézd, megnézzük, hogy nincs értelme annak, hogy csak a nagyvállalatok tartsák ezt be, mert akkor ezzel nem fogjuk megoldani a problémát. Minden egyes gyártóra kell, kicsire, közepesre és nagyra egyaránt, mert csak így tudjuk elérni, hogy ne vesztegessük el az időnket. Most mit csinál a GTI-ja, tehát a Japán, a Japan Tobacco International? Tehát a, az irányítási oldalról az fontos, hogy együtt dolgozunk a forgalmazókkal, az ellenőrzőkkel, akik a piacot vizsgálják, és a, ahogy már mutattam, a lefoglalások, az elkobzások egy kicsit lejjebb mentek. Ha megnézzük a ö, technikai megoldásokat, a zárjegyet és egyebeket, és minden területen pedig a nagy közönségnek a, pedig a figyelemfelhívás nagyon fontos, hogy tájékoztassuk a fogyasztót arról, hogy hová megy, kerül a fogyasztónak a pénze, és hogy tudja, hogy mi lesz akkor, hogyha ő illegális termékre költi a pénzét. Együttműködünk, egyeztetünk a kormányjal, a bűnüldöző szervekkel, és még néhány egyéb szereplővel is a szállítókkal, és jogi lépéseket is teszünk, hogyha valaki hamis, terméket hamisít. Tehát ezt tesszük jelenleg. Amit viszont szeretnénk, hogyha megtörténne, és vannak itt területek, amik nem kiesnek az ellenőrzési körünkből, Nyilvánvalóan a megerősítés és a kikényszerítés, ez nagyon fontos, ez embert, munkaerőt, felszerelést jelent, bármilyen oldalról is nézzük. Mindenképpen az ítélet, a megfelelő elítélés, az nem igazán kerül pénzbe. Ezt szeretné látni az ipar, hogy nagyon sokat, sok szemét tartóztassanak le, és eljárást is indítsanak, és nagyon sokszor a bíróságok úgy tekintik, hogy hát ez nem egy olyan nagyon súlyos bűncselekmény, tehát jó lenne, hogyha e tekintetben támogatást kapnánk, és a büntetési tételek megnövekednének. Ez egy megfelelő lépés lenne mert az emberek általában nem tekintik a cigaretta csempészetet nagyon komoly dolognak, a kábítószer el, forgalmazás egyebek azok súlyosabb bűncselekménynek számítanak. Említettem már a megfelelő tájékoztatást, ezzel foglalkozunk, de még sok mindent tehetnénk a különböző ügynökségekkel, kormányokkal együtt. És amiről már volt szó, hogy együtt kellene dolgozni a szomszédainkkal is, tehát az unión kívüli szomszédokkal, különösen az unió keleti határain, de közel-keleten és Észak-Afrikában is. Tehát ez mindenképpen olyan terület, illetve Ázsiával is együtt kell dolgoznunk, Kínában, val azért, hogy megoldhassuk ezt a problémát. És végezetül, amit tettem, ezek a lefoglalt termékek. Már erről volt szó röviden. Úgy gondolom, hogy nagyon sokan ezt úgy tekintik, hogy ez megoldott, de van olyan országok, ahol nem semmisítik meg a lefoglalt termékeket, hanem utána kikerülnek ismételten a piacra, és akkor aztán utána másodszor is lefoglalják őket. Tehát biztosítani kell azt, hogy minden egyes kormány, hogyha lefoglal ilyen termékeket, elkoboz, akkor ezeket valóban megfér, megsemmisítsék, független attól, hogy ezek hamisítványok vagy valódi termékek. És végezetül összefoglalásként azt szeretném elmondani, hogy együtt szeretnénk működni minden lehetséges módon a kormányokkal. Mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az önök erőfeszítéseit támogassuk, és önökkel működjünk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Pén úr, ezt az első ö, tájékoztatást. Ahogy már említettem, azt szerintem a legjobb, hogyha Adomenász úr azonnal hozzászól, és akkor utána folytatunk majd egy átfogó vitát erről, ezekről a kérdésekről. Welcome to the Budgetary Control Committee. Üdvözöljük Önt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban. Az öné a szó. Uh, thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkinek kellemes délutánt kívánok. Köszönöm a meghívást, arra vonatkozóan, hogy aktív részese legyek ennek a nyilvános meghallgatásnak. Az előadásomban ma arról fogok beszélni, hogy a cigarettacsempészettel kapcsolatosan milyen fenyegetettség áll fenn Litvánia szempontjából hogyan foglalkozunk ezekkel a veszélyekkel, kockázatokkal. Néhány szót szólok a litván tapasztalatokról, a Herkules program terén, és néhány gondolatot ismertetnék arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne az együttműködést erősíteni a keleti határokon. Statisztikai eredményeket is ismertetek, vagyis statisztikai adatokat arra vonatkozóan, hogy milyen eredményeket értünk el a csempészet elleni harcban, valamint vannak-e még mellékhatásai is a cigaretta csempészet elleni harcnak. Néhány szót szólok. Litvániáról ez kis tagállam, Belarusszal és Oroszországgal van külső határunk. Ez a két ország két igen jelentős ország az illegális cigaretta kereskedelmet illetően. Itt meg kell említeni, hogy az árkülönbség az EU és a harmadik országok között felgyorsítja a csempészetet. A gazdasági recesszió hozzájárult ahhoz, hogy fokozódott a cigaretta csempészet, hiszen ez hasznot hoz, bár illegális tevékenység. Ami a földrajzi helyzetünket illeti, látják a dián, Litvánia térképét a szomszédos országokkal a kék nyilak mutatják, hogy merre, merről merre vezetnek az illegális cigaretta csempészeti útvonalak az EU piac fele. 31%-a a lefoglalásoknak a Kaliningrádi kerület, terület ten történt, vagyis, az, vagyis Oroszországa való határon, 40%-ban a Belarus határon, és ami a lefoglásokat illeti, Kaliningrádban sok orosz cég található, onnan származik jelentős mennyiségű csempészett cigaretta, és az elemzés azt mutatja, hogy 60%-ban az elkobzott cigarettáknak más EU piacokra irányult volna, Egyesült Királyság, Németország, Lengyelország. Ez azt jelenti, hogy a litván vámhatóságon ra igen nagy teher nehezedik, atéren, hogy védelmezzék az EU határokat és más EU tagállamokat is az illegális cigarettacsempészéstől. Az áruk, az árkülönbségek, ez másik fenyegetettség, és ez, mint mondom, felgyorsítja az illegális cigarettakereskedelmet. Igen, nagy haszonra lehet szert tenni, és ezért vonzó ez az illegális tevékenység a szervezet bűnöző csoportoknak, de az egyszerű állampolgároknak is ezer százalékos hasznot is el lehet érni cigarettacsempészettel nem csak az árkülönbség ösztönzi mindezt, hanem a relatíve alacsony büntetések más illegális tevékenységekkel szemben, mint a kábítószercsempészet vagy a lőfegyvercsempészet szintén vonzóvá teszik a, az illegális tevékenységet, e téren, valamint a csempészettel szemben nem annyira ellenséges a közvélemény, más például a kábítószer csempészethez viszonyítva. Hogyan foglalkozunk ezzel a fenyegetettséggel? Általában több megoldás van egy-egy problémára, így a csempészettel is különbözőképpen lehet foglalkozni. Az egyik harcolni a csempészet ellen, másik az árkülönbség ellen harcolni. Tudjuk, hogy az illegális kereskedelem növekszik, és amíg ennyire jelentős az árkülönbség, addig az illegális kereskedelem is fokozódni fog. Ez azt jelenti, hogy a vámhatóságnak egyre több forrást kell szentelnie a csempészet elleni harcra, és ez egy végtelen történeté válik. A vámhatóság hajtja végre ezt a feladatot. Hogyan küzdünk a cigaretta csempészet ellen? Fő tényezői a hatékony küzdelemnek, megfelelő emberi erőforrás, modern felszerelés, IT, megoldások, szoftver, hardware, együttműködés a tagállamokkal és harmadik országokkal, a vámhatóságokkal és elegendő pénzügyi erőforrások. Két típusa van a csempészet elleni harcnak a vámhatóság részéről – vámellenőrzés a határon, vám tisztviselők részéről, akik egyenruhát hordanak, és mobil tímek is működnek az országon belül ettéren. A másik pedig a nyomozás, vizsgálat és megfigyelés, amikor a szervezet bűnöző csoportokról van szó, vagy nagyobb léptékű csempészeti ügyletekről. Hogyan lehet a hatékonyságot növelni? Az ezzel foglalkozók számának növelésével motiválni kell őket arra is, hogy ellenálljanak a korrupciónak. Másik dolog, gondoskodni kell arról, hogy megfelelő számban modern berendezés álljon rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy rendszeresen frissíteni, napra készé tenni szükséges a berendezéseket és a, az informatikai megoldásokat. Együtt kell működni más tagállamok vámhatóságaival és harmadik országok hatóságaival is arról is gondoskodni kell, hogy megfelelő pénzalapok álljanak a vámhatóság rendelkezésére. Erről majd még szólni fogok. Miért fontos a megfelelő finanszírozás? Hadd adjak tájékoztatást arról is, hogy Litvánia, a litvániai vámhatóság milyen tapasztalatokat szerzett a Herkules programról. Már szóltam arról, hogy a tagállamok a Herkules programból finanszírozásban részesültek. A litván vámhatóság illetően láthatják, hogy mit szereztünk be, mobil röntgen szkannert, szkennert, 1,8 millió euró értékben. Az összeg felét a Herkules 2-ből finanszíroztuk, a másik felét pedig a litván kormány fedezte. Először kifizeti Litvánia, majd pedig a adott hatóság kéri, hogy a összeg felét visszatérítsék a Herkules programból. A litván vámhatóság modernizálta az autó rendszám tábla felismerési programot 353 ezer euró értékben. A Herkules 1 programból pedig bizonyítékgyűjtési felszerelést szereztünk be 92 ezer euró értékben. Hogy lehet az együttműködést fokozni a keleti határokon? Van egy új elképzelés erre vonatkozóan, hogyan lehet a Herkules pénzalapokat erre felhasználni. Az észlet és litván vámhatóságok közös projektet hajtanak végre, három nemzeti rendszám felismerő rendszert egy egységes rendszeré kívánna, kívánják átalakítani. Az adatbankot egyesítjük, és az összes releváns adatot ebben akarjuk tárolni. A Herkules 2-ből társfinanszírozzuk ezt a programot, és 250 eurót tesz ki a projekt költségvetése. Milyen eredményeket értünk el a csempészet elleni harcban? 211 millió cigarettát foglaltunk le 2010-ben, és 112 millió cigarettát 2011-ben. Érdemes azt is megemlíteni, hogy 2011-ben 70 tonna nyers dohányt foglaltunk le, ebből egyébként 100 millió cigarettát lehetett volna gyártani. Két nagy szervezet bűnöző csoportot is letartóztattunk, felfettünk, majd letartóztattunk. A vámhatóság részéről nyomozás eredményeként. A lefoglalás eredményeként és a jogszerű eladások eredményeként 13%-kal nőtt a bevétel, és a jövedéki adó beszedés 16%-kal növekedett 2011-ben. Láthatnak képeket a lefoglalásról, és azt is látják a dián, hogy kamionokat használnak a csempészek, a az illegális csempészetre, és egyre több állampolgár részt vesz ebben, különböző rejtek helyeket látnak, oda rejtik el a cigarettát akkor, amikor át akarják csempészni a keleti határokon. Most beszéljünk a hatékonyság mellékhatásairól. Amikor a hatékonyság növekszik az illegális csempészet elleni amikor a beruházásaink értéke is növekszik, egyre több berendezést vásárolunk, akkor ez azt jelenti, hogy hatékonyabban veszük fel a harcot a csempészet ellen, több cigarettát lefoglalunk, ez azt jelenti, hogy több nyomozást kell kezdenünk, tárgyalás előtti vizsgálatot, és ez azt jelenti, hogy a kiadások is növekednek nemzeti szinten. A litván kormány úgy döntött, hogy a lefoglalt cigarettákat nem fogja értékesíteni, itt más a helyzet, mint egyéb lefoglalt termékekkel, hanem ezeket a cigarettákat megsemmisítjük. És ez azt jelenti, hogy az igazgatási költségek növekednek. Minél több cigarettát lefoglalunk, annál többe kerül ezek megsemmisítése. A szállítás, tárolás, megsemmisítés, a túlóra kifizetése a nyomozóknak és egyéb személyzetnek. Példa a litván vámhatóság az F-típusú raktárak fenntartására 695.088 eurót tett ki. Az F-típusú raktár az a raktár, amelyet a vámhatóság hoz létre, és amelyet kizárólag a lefoglalt áruk tárolására használnak, beleértve a cigarettát is. Figyelembe véve a nemzeti szintű költségeket, kiadásokat minden hatékonyságba befektetett pénz esetén a kiadások is növekednek. Vettünk egy szkennert, ez ugye önmagában egyedül nem tud működni. Kilenc tisztet kellett alkalmaznunk ahhoz, hogy ez napi 24 órában működjön két vámtisztviselőt át kellett helyezni, és hogyha hatékonyan akarjuk alkalmazni ezt a gépet, akkor négy műszakban kell, hogy dolgozzon három vámtisztviselő. Minden befektetés hatékonyságba, a berendezésre azt jelenti, hogy több erőforrást kell fordítanunk erre a feladatra, mind emberi, mind pénzügyi erőforrást, azért, hogy kezelni tudjuk a lefoglalt árut, majd pedig meg tudjuk semmisíteni. Most pedig a konklúziókra térnék át. Ami a nemzeti hatóságot illeti, a Herkules három programból arra van szükségünk leginkább, hogy a berendezések társfinanszírozása megvalósuljon. Az EU programokat más célra nem lehet használni, emberi erőforrásra, vagy az igazgatási karbantartás vagy fenntartási költségekre nem lehet használni. A legfontosabb dolog, ami a legnagyobb hasznunkra lenne, az a berendezések finanszírozása. A javaslat az, hogy a társfinanszírozás 80%-ra emelkedjen, ezt mi észszerűnek tartjuk, és jól kiegyensúlyozottnak, figyelembe véve, hogy milyen járulékos hatása vannak ennek a tevékenységnek. A közös regionális projektek példát adnak arra, hogy a vámhatóságok együttműködését hogyan lehetne fokozni a jövőben. Új elgondolások vannak erre, közös lépéseket tudnánk tenni a csempészet elleni harcban. Köszönöm a figyelmet, nagy örömmel válaszolok a kérdéseikre. Elnök, köszönöm. Dominász úr, látjuk, hogy nagyon sok szempontja van ennek a küzdelemnek, és feltételezem, hogy több kérdés lenne, mint amennyi időnk van erre, Éppen ezért azonnal átadom a szót következő hozzászólónknak, Rozália Vladovának, aki a, a bolgár kormányt képviseli. Üdvözöljük Önt, Vladova asszony, a szakbizottságunkban, és Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kellemes délutánt kívánok, hölgyeim és uraim. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy itt lehetek, és előadást tarthatunk a bolgár hatóságok tapasztalatairól a csempészet területén. Mint tudják, nagyon komoly probléma ez valamennyi Európai Uniós tagállamnak, és közös erőfeszítéssel kell küzdenünk. Mi azt eh, próbáljuk elérni eh, Bulgáriában, hogy védelmezzük az Európai Uniós belső piacot, és eh, a fellépünk a vám bűncselekmények ellen. Először is szeretnék röviden tájékoztatást adni arról, hogy milyen a jelenlegi helyzet, illetve milyen a hatékonysága a bolgár hatóságok fellépésének. Ahogy látják, a cigarettát legtöbb nagyobb mértékben Fehér Oroszországban, Oroszországban és Ukrajnában állítják elő. Ezt követően ki exportálják Egyiptomba és más országokba. Az illegális kereskedelem akkor valósul meg, amikor általában a földközi tengeri kikötőkön keresztül Európa az Unióba hozzák be, vagy a keleti határokon keresztül. A fő ok az ár, ami motiválja ezt az illegális kereskedelmet. Ahogy látják ezen a ö, dián is, Bulgáriát körülveszik olyan országok, amelyekben a cigaretta ára lényegesen alacsonyabb, mint az Unióban. Ez az, amiért a szomszédos országok fel, megpróbálnak belépési pontokat találni. Itt láthatjuk a stratégiát. Bulgária és a más környezetben lévő országok azok nagyon olcsó cigarettával rendelkeznek, ezért nagyon sok csempészet Bulgárián keresztül érkezik be az Unióba. A bolgár hatóságok ezt értik, és nagyon komolyan veszik a helyzetet az erőfeszítéseknek van ö, ö, eredménye 2007-ben és 2011 között megnövekedett a lefoglalt cigaretták mennyisége 19,2 millió darabról 124,3 milliárd darabra 2011-ben. Ez látjuk, ez több mint kétszeresére emelkedett. Nagyon sok módon lehet fokozni az együttműködést és a koordinációt az uniós tagállamok között. Administratív együttműködésről lesz, kölcsönös segítségnyújtásról, nemzetközi megállapodásokról és jobb és lehet növelni az átláthatóságot. Ez jelenti az e, közös együttműködést a regionális központi szintekkel. Különböző országokban, ahonnan megegy könnyítik a megfelelő információknak a megadását és a közös fellépést, amivel megelőzhető a cigarettacsempészet még azt megelőzően, hogy belépett volna az uniós területre ez az illegálisan behozott cigaretta. Különböző módszereket javasoltunk arra, hogy fellépjünk a cigarettacsempészet ellen a nemzetközi és az ügynökségi együttműködés, illetve a real-time információcsere. Optimalizálni kell az információcserét, és gyorsabb reagálási időket, rövidebb reagálási időket kell elérni és meg kell szigorítani az ellenőrzést. Végül, de nem utolsó sorban, a technikai felszereltség is nagyon fontos, a hatékonyabb határellenőrzés és a pontos információk továbbítása. A Herkules program összefoglalja az uniónak azon erőfeszítéseit, ami arra irányul, hogy a tagállamokat segítse a cigarettacsempészet leküzdésében. Több nagyon sikeres tudás átadás is történt, know-how átadás is, és ez egy technikai berendezéseket is társfinanszírozásra kerültek 800 ezer euró magasságában különösen ami a technikai eszközöket jelenti, ezek nagyon költséges eszközök, és ez jelenti a legfőbb kihívást. Nyilván érthető, hogy például a bolgárhatóságoknak nagyon nehéz előteremteni a finanszírozásnak az 50%-át olyan esetben, amikor milliókat, milliós berendezésekről van szó, több millió eurós berendezésekről van szó. Tehát itt itt vannak az ajánlásaink, amelyek javíthatják a Herkules programnak a sikerét a 2014-20-as időszakban. Tehát jobb berendezéseknek a nyújtása ez alapvetően fontos, fontos a humán erőforrás javítása. A jobb berendezés általában azt is jelenti, hogy magasabb a karbantartási költség, képzés szükséges, ezeket is figyelembe kell venni a társfinanszírozás megemelése a Herkules program keretében azt jelenteni, hogy a kisebb költségvetésű országok, mint például a Bulgária is, meg tudná vásárolni azokat a fontos berendezéseket, amikre szükségük van a vámhatóságoknak, hogy a megfelelő vizsgálatokat lefolytassák és megtalálják a csempészet cigarettát. A másik, hogy kritériumokra épített geolokalizációt végezzünk, és a, felmérjük a határok érzékenységét. Már látták a számadatokat, tehát ezek figyelembe tudják venni, hogy milyen a helyzet. Nagyon fontos, hogy olyan intézkedéseket dolgozzunk, hogy azokat a területeket is feltérképezzük, ahol tárolják a cigarettát, hogy mielőtt a határon megpróbálják átcsempészni, és az illegális kereskedelem ellen is megfelelően fel tudjunk lépni. Illetve, hogy az egész Európai Uniós területen a lefoglalt cigarettának a jövőjét is nyomon tudjuk követni. Az illegális cigaretta minden állam számára komoly veszélyt jelent Éppen ezért szükséges közös erővel fellépniük a nemzeti hatóságoknak, a szomszédos országok államainak is, és az uniós tagállamoknak. Amennyiben a Herkules programok megváltoztatjuk, a javaslatnak megfelelően és a 80%-ra emeljük a társfinanszírozást, például Bulgária esetében, ez nagyobb védelmet tud nyújtani az Európai Unió pénzügyi érdekeinek, és javítja az uniós határokon a csempész cigaretta elleni küzdelem hatékonyságát. Ennyit szeretem volna elmondani, és köszönöm figyelmüket. Uh, köszönöm szépen, Vladova asszony. És végül, de nem utolsóban az ut- utolsó kör végére értünk, most pedig akkor a szakbizottság nevében adom meg a szót. Köszönöm szépen. Látom, hogy már 6 óra van, és hamarosan be kell fejeznünk a vitát. Ezért azt kér, tenném fel csak nagyon gyorsan a kérdéseimet, elsősorban Payne úrnak. Figyelembe véve, hogy a Japan Tobacco az egyik nagy hozzájárlója a négy vállalat részéről, amelynek megalapodása van a bizottsággal, és finanszírozza is ezt a, pro- a Herkules programot, szeretném megtudni, hogy mi a véleménye a Herkules program hatékonyságáról és hogyan látja az általános együttműködési szintet, a vállalatok, illetve a bizottság hogyan működnek együtt, ezt kielégítőnek tekintik-e, van-e információja arról, hogy a Herkules program hogyan költi el ezeket a pénzeket a Említette több intézkedést is, amit figyelembe lehetne venni az illegális kereskedelem leküzdése érdekében illetve a Herkules program folytatásával kapcsolatban. Az ön véleménye szerint mi lenne a leghatékonyabb, hogy a Herkules program által finanszírozott fellépések igazán jók le és hatékonyak legyenek? És mi is egy kérdést tennék Adam úrnak a litván helyzettel kapcsolatban. Nem tudom, de talán ön tisztázhatná számunkra, hogyha Litvánia kapna közvetlen támogatást, kap, közvetlen támogatást a dohányjáraktól, és hogyha igen, akkor milyen tevékenységekre folytat, fordítják ezeket a pénzeket a Herkules programon túl. Thank you very much. Uh, I have more colleagues who want to take the... Köszönöm. Több kollega szeretne még kérdést feltenni. Szerintem kérdezzünk meg mindenkit azért, hogy időt takarítsunk meg. Muller úr, Mulder úr köszönöm. Itt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban vagyunk, és minket az érdekel főként, hogy milyen veszteség írja az európai költségvetést. A panel tagjainak van, erre, van erről valamilyen benyomásuk? az EU költségvetés mennyit veszít a nemzeti költségvetések mellett, és tudják-e, hogy az európai költségvetés mennyiben járul a, hozzá ahhoz, hogy ellenőrizzék a csempészetet. Több hozzászóló szólt arról, hogy koordinálni kell európai szinten. Ezzel egyetértek, de kinek kellene ezt megtennie az Eurojustnak, a Europolnak, vagy valamilyen új európai főügyészre lenne szükség. Önök szerint hiányzik egy fő ügyész, európai főügyészet téren? Innegelszrel. Szeretnék gratulálni az előadónak, hiszen ő azon kevesek közé tartozik, akiknek lehetőségük volt meghallgatást kapniuk. Máshol sajnos ilyen kegyben nem részesültek elnök. E, igen, keresztül húzta Ivanova asszony mások tervét. Tehát látom, itt elmulasztottam valamit. Azt szeretném megkérdezni a bizottságtól, ami ugye ezek ellen szól, hogy ugye átvállaljuk-e a Herkules 3 programból származó személyzeti költségeket, különösen a szkennelés költségei. Szeretnék utalni arra, hogy itt a Japan Tobacco-tól és másoktól 2 millió eurót, tehát hatalmas összeget kapunk és az, hogy ebből aztán mit, mit használnak föl, az tulajdonképpen nevetséges. Tehát itt hatalmas összegek vannak ezeknek a gyáraknak, és nagyon rossz kerül legyen a lelkiismeretük, hogy részt vesznek ebben a programban. Én tanácsolnám, hogy akár írjuk is bele a munkadokumentumba, hogy átvállalják a személyzeti költségeket. A Japan Tobacco képviselőjétől azt szeretném kérdezni, hogy a csomagnyi cigarettára eső nagy árkülönbségre tekintettel van-e értelme legálisan akár Ryanair gépre felszállva egy másik országban cigarettát beszerezni. Vannak-e ilyen esetek? Ugyanis hallottam, hogy a Baltikum és Nagy-Britannia, illetve Írország között menő Ryanair járatokon gyakorlatilag ez egyfajta üzletággá fejlődött már ki, hogy teljesen legálisan e, cigarettát hoznak be, és aztán eladják. Ez lenne tehát a kérdésem a Japan Tobacco képviselőjéhez. Vladova asszonytól pedig azt kérdezném, hogy a KPMG 2010-ben készített egy tanulmányt, amely azt mondja, hogy a legnagyobb probléma tulajdonképpen az, e, amit láttunk Bulgáriában sokat tettek, annak érdekében megoldják ezt a problémát. Azt szeretném egyszerűen megkérdezni, hogy hogyan látják a dolgok alakulását. A elkapott illegális szállítmányoknak a száma 2010 és 2011 között csökkent. Hogyan látja az illegális kereskedelemeni bolgár harcnak a hatékonyságát, következményeit? Köszönöm. Arra kérem önöket, hogy, vagyis önt, hogy Pén úr, nagyon rövid választ adjon a kérdésekre. Köszönöm, nagyon sok kérdés hangzott el, megpróbálom ezeket összefoglalni. Az első kérdés a pénzalapokra vonatkozott és a Herkules programra. Specifikus részleteket erről nem tudok adni, mert a tohánygyártók ebben nem vesznek részt, nem látjuk, hogy hova megy a pénz, nincs számunkra erről, erre vonatkozóan információ. A másik az együttműködés az olaf és más bűnöldöző szervezettel szorosan együttműködünk, ami a mi cégünket illeti, de mindig többet is lehet tenni, és jobban is lehet működni. Nap mint nap együtt dolgozunk másik, milyen intézkedéseket hoznánk a magunk részéről, milyen ajánlásokat adnánk. Az egyik diában már felsoroltam, hogy milyen javaslataink vannak, ehhez pénz kell, de ami a Herkules programot illeti, hallottunk róla, hogy jobban szeretnénk látni azt, hogy hova is megy a pénz, vagyis mire használják a pénzt a technikai berendezésre lehet ezt csak felhasználni, de miért nem lehet a fenntartásra a másik a százalékos arány, az 50 százalék. Szerintem mindezt értékelni lehetne. Bulgária szólt arról, hogy vannak olyan országok, amelyekre nagyobb teher hárul földrajzi helyzetüknél fogva főként keletről érkeznek a cigaretták az EU-ba, ez még nem a célpont, hiszen Nyugat-Európába szállják ezeket a, az árukat. A lényeg az, hogy a hasznot mások húzzák. A cél Németország, EK, ahol magasabbak az árak, úgyhogy a keleti határokon érkezik mindez. A vesztességek, mondtam, hogy kb. 10 milliárd vészel az Európol szerint. A Euromonitor adja a legpontosabb számadatokat a vesztességre nézve, ezt használjuk. A másik az eljárások, határon átnyúló eljárások, Europol, Frontex vagy más szervezetnek a helyi bűnöző hatóságokkal kell koordinálnia, hiszen ők rendelik el a letartóztatást, ők indítják el az eljárást, valamilyen föderatív cél, föderatív testületre lenne talán szükség, de ez más kérdéseket vetne fel, ez még vita tárgya. Utolsó kérdés, ez is fontos, a fapados légi társaságok felhasználásáról. Igen, az emberek kihasználják a fapadosokat, Kelet-Európába ide-oda utaznak, olcsó cigarettát vesznek ott, és azután Nyugat-Európában eladják mindezt. A, ha ez magánfelhasználás, az más dolog, de a szervezett csoportok is ezt kihasználják. Az LK-ban, Írországban voltak szervező csoportok, vagyis csoportok, amelyek beszerveztek 30-35 embert, és ők repülőre szálltak, beszerették a cigarettát Kelet-Európában, majd pedig megérkeztek, és már a repülőtéri parkolóban átadták az árut. Ennyit tudok mondani, nem tudom, hogy elnök, nagy hibát követtem el, mert eh, Gája úr is a listán volt, átadom neki a szót, hogyha szeretne ön is hozzászólni, mégis a másik két eh, paneltag ezután majd válaszolna. Köszönöm szépen, elnök úr. Én találkoztam már a postai úton való csempészet esetével is. Úgy tűnik, hogy ez adott esetben egy gyakori út lehet, hogy az emberek ajándéknak tüntetik föl a bevallásban azokat a gyakorlatilag kartonnyi cigarettákat, amit más országba küldenek. Én ezt például ír barátokásért kapott ajándékba, ajándékot, eh, illetve küldött az ír barátainak, és így kerülte meg az ír vámhatóságokat. Aztán gyakorlatilag találkoztam olyan baráttal, aki azt mondta, hogy ha ilyen jól működik a egységes piac, akkor, akkor itt a lopás is megengedett. Tehát úgy tűnik, hogy Írországban a postai út az egy megfelelő csempészési útvonal. De az én kérdésem tulajdonképpen arra vonatkozna, hogy az előadók hogyan becsülik meg a határokon jelentkező keres szükségleteket. Ugye itt van a Herkules 3 program, elindult, látjuk, hogy hogyan zajlik a társfinanszírozása 325-ös cikkeinek az értelmében, megnézzük, hogy milyen további forrásokat kellene biztosítani. Én azt látom, hogy a szükségletek azok magasabbak, mint amit előirányoztunk, de önök hogyan látják a szükségleteket Bulgáriában és Litvániában például, ahol nyilván vannak tapasztalataink. Tehát, hogy hogyan tudjuk tényleg hatékonyan védeni a külső határokat. And, uh, I would like... Uh, köszönöm. Szeretném megkérni a másik két panel résztvevőt arra, hogy uh, erre is válaszoljanak. Először is uh, Adomenász úr, köszönöm a kérdést. A legutolsó kérdéssel kezdeném, ami a közös finanszírozást illeti társfinanszírozást. A az előadásomban elmondtam, hogy a Herkules programot arra használjuk, hogy berendezést vegyünk, egy mobil szkennet vettünk, most hat szkennert alkalmaz a vámhatóságunk. Még mindig szükségünk van többre, nyolc nemzetközi határátkelőnk van harmadik országokkal, négy vasúti határátkelő hely van, és ami a vonatokat illeti, vagy a pályaudvarokat, vagy vasutakat, ott fix szkennerünk van, és még plusz háromra lenne szükség a vasútvonalokon, mobil szkennereket pedig másút helyeznénk el. A tengeri kikötőben is egy fix szkenner van. Több beruházásra lenne szükség, de mint elmondtam, minden befektetés, beruházás felszerelésben további emberi erőforrást igényel, és az emberi erőforrást a nemzeti költségvetésből kell finanszírozni, onnan kell számukra fizetést adni és más költségeket fedezni. Lehetnek más elképzelések is a tagállamok részéről. Letországgal, Észtországgal együttműködünk azért, hogy az adatbankot egységessé tegyük, és közös rendszám leolvasót alkalmazzunk így lehet a hatékonyságot növelni. Remélem, hogy megválaszoltam a kérdést. Ivanova asszony is feltett egy kérdést arra vonatkozóan, hogy milyen kifizetések történnek a cigarettagyártók részéről. Igen, Litvánia részesült ebből az EU megállapodás értelmében, amelyet az EU a dohánygyártókkal kötött. Pontos számadataim nincsenek, de az EU-nak az, az EU előírások megvannak, amikor ezek a nemzeti költségvetésbe megérkeznek, akkor Általában a nemzeti költségvetésből finanszírozzuk a vámhatóságot, úgyhogy a pénz nem el, hanem általában arra használják, hogy a vámhatóság tevékenységét finanszírozzák, fizetések, a vámraktárak fenntartása, Mindez a nemzeti költségvetésből is történik, és ott használjuk fel a dohánygyáraktól kapott pénzeket is. Szólhatok-e a koordinálásról, amikor koordináljuk a nyomozásokat, vizsgálatokat? Szerintünk több csatorna, jogi eszköz létezik az együttműködésre a bűnüldöző hatóságok részéről a vámhatóságok részéről az Europolt, a Eurojustot, a közvetlen együttműködést alkalmazhatjuk az EU tagállamok szintjén. Még hozzátenném, hogy ma az EU-ban nincs megfelelő pénzalap a vámhatósági együttműködésre bűnüldözési téren. Néhány közös vám ügyi műveletet szerveznek az EU tagállamok, és ezt általában más OLAF eszközökből finanszírozzák, de vannak közös műveletek, vámügyi műveletek, amelyeket az OLAF vagy a bizottság finanszírozásából nem lehet fenntartani. Itt bűnöldözési tevékenységről is szó van. Az EU működésével kapcsolatos szerződés erre más rendelkezéseket ír elő. Elnök, köszönöm. Vladov asszony, szeretne ön is mondani valamit? Igen. Köszönöm szépen. Először is válaszolni szeretnék arra a kérdésre, hogy milyen igények vannak a finanszírozásra, hogy Gajer úr is elmondta. Néhány információt szeretnék mondani a műszaki berendezésekről, amit Bulgária vásárolt 2009-ben dohánytermelők és a bizottság közötti egyezmény alapján kaptunk támogatást, és mobil szkennerre költöttük a támogatást, és egész Bulgária egész területén vannak most már ilyenek. Két helyhez kötött szkennert is alkalmazunk, és egy másik határátkelő ponton pedig egy nem megfelelően védett. Tehát ha látható, hogy valóban szükség van a műszaki berendezésekre még egy határ átkelőhöz. Ez azért nagyon fontos, mert nem csak tengeri határaink vannak, hanem vannak a Duna mentén is határvezeteink, és délen pedig Törökországgal vagyunk határosak, amelyik az egyik legfontosabb terület, ahonnan kiindul a cigarettacsempészet. a csempészet cigaretták minőségének a romlása is nagyon fontos kérdés. 2010-ben már adtunk információt arról, körülbelül a fele annyi volt, tehát csak a fél évre adtunk annak idején. Azokat a számokat is figyelembe lehet venni. 2011 májusáig vannak meg az adatok. Nem csökkent a ö, csempészet cigarettáknak a minősége, ellenkezőleg javult a minőségük. Tehát ezért próbálunk hatékonyan küzdeni ezzel ellen is de nem lehetetlen, mert az a személyi állomány, amely foglalkozik a határok védelmével, nem áll rendelkezésben kellő létszámban. Képzésre is szükség van, mert ezt a személyi állományt megfelelően ki kell képezni, és felszerelésekre is szükségük van. A költségvetéssel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy már említettem a, az előadásomban is, hogy a cigaretta ö, csempészet valamennyi államot komolyan veszélyezteti. Nem fizetik be a jövedéki adót, illetékeket, és ez nem csak a nemzeti költségvetés számára, hanem az egész uniós költségvetés számára is veszteséget jelent nem tudok további részleteket adni, adni, mondani arról, hogy mi a helyzet, de kérem, hogy ezeket, amit elmondtam, vegyék figyelembe. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Én most már csak azt szeretném biztosítani, hogy a második részre is, ugye, amire 40 percet szántunk, de 10 év, perc alatt kellene megoldani a meghallgatásnak. Vannak olyan kérdések, amiket esetleg a következő panel résztvevőn Keller doktor megválaszolhatna, és Hoffman asszonynak is. Doktor Keller, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Idarova asszony, harmadik szakértőként, aki szintén egy tagállamból érkezik, természetesen nehéz visszatérni az érdemi dolgokra, és egyben időt is megtakarítani. Éppen ezért én úgy döntöttem, hogy az önök dossziéjában is jelenlévő és elolvasható anyagomhoz képes kicsikét összpontosítva járok el, és megpróbálok azokra kérdésekre koncentrálni, amik itt elhangzottak, és ezeket német szemszögből megválaszolni, vagy legalábbis tisztázni. Hogy a bevezetőt letudjam, egy számot hoztam. Nem arról szól ez a szám, hogy milyen lefoglalások voltak Németországban, tudják, hogy a vám ellenőrző szervek Németországban és a határőrizeti szervek nálunk központilag dolgozzák fel az adatokat, tehát nekünk az az előnyünk, hogy a bűnüldöző szerveknek és a határőrizeti szerveknek az ellenőrzési adatai központilag rendelkezésre állnak, állnak nálunk. Németországban ezért elsősorban a felderített mennyiség az az, ami érdekes számunkra. Mert hogy a felderített mennyiségek adják meg számunkra azt a frissítést, hogy hogyan alakul a csempészetben a helyzet. Azt láthatjuk, hogy itt már több éve figyeljük a helyzetet, hogy, hogy a felderített mennyiségek eh, hogyan változnak, és azt látjuk, hogy egyre növekszik a mennyiség, ami azt mutatja, hogy egy egyre továbbra is növekedő fenyegetettségnek vagyunk kitéve, ami a dohány csempészetet illeti. Ezen túlmenően az én eh, osztályom foglalkozik a szervezet bűnözéssel kapcsolatos adatok feldolgozásával is. Németországban ennek viszonylag magas a szintje ebben a szektorban, továbbra is. A mi célunk az, hogy a elkövetői csoportoknak a struktúráját felderítsük, és ezt, ezeket a struktúrákat eh, a németországi bűnüldözési és más tagállamok beli bűnüldözési lehetőségekkel megszüntessük. Egy kérdés elhangzott a kár mértékét illetően, én csak a németországi kárértékről számolhatok be. Itt az elmúlt három évben összesen 419 millió euróról beszélünk. Ez egy olyan szám ugyanakkor, amit relativizálni szeretnénk, hiszen ebben a számban megrejlenek a benne rejlenek ugye a nemzeti áfa és jövedéki adóbevételek is, amik most ugye nem bonthatók le pontosan, hiszen az adott tényállástól függően ez Németországban változhat. Németországban és más tagállamokban is úgy gondolom már három tett három tényállással, tényállás változattal találkozhatunk aktuálisan ezek a tényállás variációk nem feltétlen ugyanolyan eloszlásúak, mint 5-6 évvel ezelőtt. A legrégebbi módszer, ami még ma is létezik, de talán már nem olyan jelentőségű, az, az a tényállás, hogy az eredeti gyártó által előállított cigarettát, például a GTI-nak a cigarettáját, tehát az eredeti dohányterméket, amit külföldön gyárt az engedélye rendelkező gyártó, az önök által is ismert utakon, repülőgépen, postai úton, itt most nem akarok semmilyen szállítási utat kizárni, ezeket beviszik Németországban, Németország külső határain át, illetőleg az engedéllyel rendelkező tagállambeli gyártóknak eh, a termékeit a magas árszintű országokba, Németországba, Írországba, Nagy-Britanniába beviszik, hogy ott eladják. Tehát ez lenne az egyik módszer, elkövetői módszer. Mi az, ami minket itt érdekel? Eh, azonosak-e eh, itt a cigarettáknak a vevői az exportálókkal? Vannak-e az egyes szállításoknál átfedések? és más EU tagországokban voltak-e hasonló szállítások. Ezekkel próbáljuk a elkövetői struktúrákat felderíteni, és ezeket megszüntetni. Én büszke vagyok arra, hogy a dohányipar a maga lehetőségeivel az ilyen esetekben, ami legalábbis az általuk megtermelt dohányároknak az utánkövetését illeti, próbál segíteni nekünk. Egy másik tényállási variáció, ami korábban nagyon gyakran fordult elő, talán ma már nincsen annyira előtérben, ez az, amikor neves gyártóknak a cigarettáit hamisítják. Ez azt jelenti, hogy a csomagoláson azt a benyomást keltik, mint egy neves gyártónak az eredeti termékéről, cigarettájáról van szó. Itt van például két példa, itt jól láthatnak két csomagolást, az egyik az valódi, a másik az hamisított, egy megfelelő technikával felismerhető, hogy bal oldalt van az eredeti, és jobb oldalt van a, a jól felismerhető hamisítvány. Itt ugye az a probléma, hogy a dohányipar nem tud segíteni ennek felderítésében, hiszen, ahogy már azt hallhattuk az előbb, a termelés során előfordul az, hogy valahol a világban hamisítják ezt a terméket, és aztán bekerül Németországba a termék. Mi az, ami minket érdekel? az, hogy milyen fajta hamisítványjal állunk szemben, eh, az adott karton vagy csomagolás tekintetében, vannak-e hasonló hamisítványok más EU tagállamokban, és valamennyi EU tagállamban ugyanazokat a fizikai és vegyi eh, módszereket használják-e föl ezen esetek felderítésére. Ezzel a három eh, kérdéssel próbáljuk meg felderíteni az a elkövetői körnek az azonosságait a tagállamokban. az egyes tagállamokban és a bizottságnak köszönhetően, illetve az Olafnak köszönhetően a dohánygyártókkal együtt nagyon jó együttműködést alakítottunk ki az engedélyen rendelkező gyártókkal, annak érdekében, hogy a nyilvánosságon keresztül végzett munka által a fogyasztókban, a dohányzókban tudatosítsuk azt, hogy nem annyira egészségesek eh, a cigarettában található összetevők, már ugye normális cigarettánál sem, és az illegális cigarettáknak a fogyasztói eh, ugye eddig nem voltak annyira tudatában a hamisítás tényének, és az utóbbi években ugye az olcsó, ismeretlen márkáknak a problémájával is szembe kellett nézni. Itt mutatok néhány példát ezekre. Ezek teljesen legálisan valahol a világon, részben a tagállamok, valamelyikében részben és elsősorban harmadik országokban világszerte mindenhol előállított dohánytermékek. Ezek teljesen legális termékek. Legálisan előállított termékek az előállítás helyén, és ott teljesen normálisan befizetik utána az adót, kifizetik a megfelelő illet értékeket, amik a gyártás során keletkeznek, és utána ezeket a dohány termékeket a lehető legkülönbözőbb útvonalakon, itt most láthatják a következő képen a különböző szállítási útvonalakat, itt például a Dubajból érkező dohányárokra láthatjuk, ezeket elviszik eh, máshova, vagy láthatjuk a Ukrajnából érkező szállításokat, tehát a legkülönbözőbb szállítási útvonalokat az EU tagállamaiba és elsősorban Németországba beszállítják. Ez lenne tehát a három tényállás, az eredeti gyártmányoknak a csempészése, a harmisítás, és a harmadik az ismeretlen márkáknak a feltűnése. Mivel Németországban, ugye mi nem beszélhetünk harmadik országokkal közös határról, kivéve nyilvánvalóan a repülőteret, illetőleg itt van ugye Svájc, illetőleg az északi tengeri határvonal, de hát a Svájc nem feltétlen egy kockázatokat rejtegető ország, ami a szállításokat illeti, ezért elsősorban az észak-német területre, tehát a német tengeri, északi tengeri határa koncentrálhatjuk munkánkat, de mindenképpen harcolnunk kell az a Németországban, hogy más magas árszintű országokba, vagy német országokba menő szállítmányok átmennek Németországon. Ezért a munkánkat a felderítő munka mellett a kiértékelésre összpontosítjuk, ugye tehát a hírszerzésre, a összegyűjtött adatoknak a kiértékelésére, kiértékelésére együttműködve más hatóságokkal, más tagállamok hatóságokkal, azért, hogy megfelelő felismeréseket nyerjünk. Itt láthatnak egy ábrát a különböző csempészési útvonalakról, nem feltétlen a kelet-német régióra összpontosítanak, hanem sokszor a dél, illetőleg érdekes módon a nyugat-német régióra. Ennek egész egyszerűen az az oka, hogy a szervezett bűnelkövetők a maguk csempészési útjai során a legális szállítási útvonalakat, tehát a jól bejáratott szállítási útvonalakat követik és használják fel. Itt egy másik kiértékelést láthatnak, itt különböző színes pontokat láthatnak, türki, zöld és piros színűeket. Ezek azt mutatják, hogy az elkövetőknek a magatartása igenis változik. Nem feltétlen a túlságosan feltűnő, vagy pedig nagyon könnyen nyomon érhető teherautószállítást választják, hanem kisebb szállítmányokat gépjárművekben, személygépjárművekben, illetőleg vonaton is szállítanak. Ezt mutatják ugye a zöld pontok, illetőleg a türkis színű pontok, és látják, hogy a nagy átrakó helyek azok ott vannak a nagy, nagyvárosias övezetekben, ahol nyilvánvalóan nagyobb a cigaretta iránti kereslet, mint más területeken. Mit tehet a Herkules 3 azon túlmenően, ami itt már elhangzott? mi úgy képzelnénk el a dolgot, hogy egy lehetőség szerint az EU egész EU-t át ölelő lekérdezési lehetőséget teremtsünk meg a legálisan gyártott termékekre és a neves gyártókra vonatkozóan. Ez akkor az első tényállás esetében segítene nekünk, amikor és aztán lenne a második lehetőség, a másik ötletünk, hogy egy Európa szerte bevezetendő standardizált fizikai és kémiai vizsgálati lehetőséget teremtsünk meg, és ezzel kapcsolatos adatcserét is, információcserét is a tagállamokkal kapcsolatban. Tehát ez a kettes és hármas tényállásnál segíthetne nekünk, tehát a hamisítványoknál, illetőleg az ismeretlen gyártók termékeinél, és a harmadik és egyben utolsó ötletünk pedig az lenne, hogy lehetőség szerint egy számítógép által támogatott adatelemzést hajtsunk végre, annak érdekében, hogy azonosítani tudjuk a bűnelkövetősi súlypontokat, a elkövetői struktúrákat, és a különböző illegális áruszállításoknak, a kockázatorientáltnak, a fel, kockázatorientált felügyeletét is erősíteni tudjuk. Ez különösen a ismeretlen, feltörekvő márkák esetében segítene. És ami a bűn, bűnüldöző szervek között együttműködéssel kapcsolatos kérdést illeti, erre szívesen válaszolnék. Néhány éve azt látom, hölgyeim és uraim, hogy kitűnő szabályaink vannak évek óta az együttműködésre, ami lehetővé teszi a koordinációt a tagállamok között, ugye az OLAF segítségével, aztán a vámügy területén szintén kitűnő szabályokkal dolgozhatnak a bűnüldöző szervek, ez a Nápoly 2 teszi lehetővé, hogyha ezek a szabályok nem lennének, és a mögötte álló szervek sem lennének, akkor ki kéne őket találni, de nagyon boldog vagyok, hogy ezek most már rendelkezésre állnak, hiszen lehetővé teszik, hogy egy európai szintű koordináció valósuljon meg, amely amelyet az én tagállamom is nagyon támogat, és amely lehetővé teszi, hogy nemzetközi adatbankokat is létrehozzunk a jogi kereten belül. Ez az, ami minket különösen érdekel, hiszen így olyan tényállásokat és elkövetőket deríthetünk föl, akiket aztán össze is tudunk egymással kapcsolni. Aztán itt vannak az igazságügyi szerveknek az együttműködése, megnyugtathatom a kollégákat, hogy az Eurojuston keresztül is vannak lehetőségek a munka koordinációjára, és a tagállamok ki is használják ezt a lehetőséget, és Németország, illetve más tagállamok is erre energiát és erőt fordítanak, és ez a nagyon sikeres együttműködés. Hölgyeim és uraim, tisztelt elnök úr, Ivanova asszony, köszönöm szépen a figyelmüket, nagyon remélem, hogy a 10 perces időkeretemet betartottam, és néhány intézkedés szempontjá, néhány intézkedés iránt felkeltettem az érdeklődésüket. Elnök, köszönöm szépen Keller doktor ezt az érdekes beszámolót, amely számtalan kérdést válaszolt meg, tekintettel a tolmácsok munkaidejére, Hoffman asszonyt arra szeretném kérni, hogy egy rövid záró megjegyzéssel éljen, mielőtt Ivanova asszony az utolsó szójogán szólhat. Köszönöm szépen, elnök úr. Megkísérlem rövidre fogni a szót. Nekem is egy hosszabb, 10 perces hozzászólásom van előkészítve, de ezt most le fogom rövidíteni és a Ivanova asszony által felvetett kérdésekre fogok kitélni. Sajnálom, hogy ezeket korábban nem tudtam megválaszolni, ezt nem rossz szándékkal tettem. Természetesen ezeket most meg fogom, még vá- meg fogom vá- válaszolni, és engedjék meg, hogy angol nyelvre térjek át. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes vitát folytattunk, és nagyon sok információt kaptunk és úgy gondolom, hogy a Herkules 3 program kapcsán, ami most központban áll, nem teljesen újdonságokról van szó, hanem ez egy folytatása a korábbi programoknak egy jobban javított formában, ami a státuszkót javítja kétségtelen, hogy a következő program még fontosabb lesz, még nagyobb, jobb eszköz lesz a cigarettacsempészet ellen, és azt nagyon jól tudjuk, hogy ez mindenképpen egy elsőbséget érvez a bizottságnál is, és vannak ezzel kapcsolatban politikai dokumentumok is. A múlt évben a bizottság elfogadta a keleti határon történő csempészet elleni fellépés anyagát, és nem kizárta az sem, hogy a bizottság egy újabb kezdeményezést fog tenni 2013-ban. Már korábban is ugye elmondtam, hogy a Herkules 3-ról el kell mondani, hogy ez az egész Európai Unió pénzügyi érdekeivel foglalkozik, a kiadási oldal is. Tehát nagyon fontos a ö, csempészet elleni fellépés, de nem csak erről szól ez a program és nem szeretném leszűkíteni a Herkules programot kizárólag a cigaretta csempészetre. És csak nagyon röviden, mert azt kérték, hogy szóljak erről is, hogy mik a legfontosabb javulások, amiket a bizottság tapasztal. Össze szeretném foglalni, úgy gondolom, hogy szerintem egyértelműen javult a programnak a célkitűzései, és a tovább évi finomításra fog ez majd kerülni, és konkrétá fog válni az éves munkatervben. Ami szerintem ugyancsak fontos, az, hogy szoros együttműködés alakuljon ki a tagállamokkal az éves program kapcsán, és még nagyobb mértékben felhívjuk a tagállamoknak a figyelmét, és a tagállamok sajátjuknak érezzék a programot. Hallottunk a jelentéstevő asszony részéről és a számvevőbizottság részéről is kritikát a, az indexek, az indikátorok tekintetében. Attól, hogy összehasonlítjuk az új programot a régivel, akkor azért a teljesítmény mutatók mégiscsak jobbak, és jobb az újban még jobban mérhető mutatók lesznek de figyelembe vesszük az észrevételeiket ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban. Természetesen az egyik na, új fontos pontja az új programnak az egyszerűsítés, a most egy egységes, maximálisan 80% a társfinanszírozási lehetőség, 80%-ig lehet társfinanszírozni, ez a maximum, és nagyon kivételes esetben 90%-ig. De gyakorlatban ez természetesen azt jelenti, hogy a technikai segítségnyújtáshoz 50 és 80 százalék között mozoghat. Hallottuk most a bulgár-litván kollégáknak a hozzászólását, szerintünk ez észszerű, és azt is látjuk, hogy vannak olyan országok, amelyek nehéz helyzetben vannak, és nehezen tudják megtalálni a nemzeti finanszírozás lehetőségeit. Még egy észrevételt szeretnék tenni néhány kérdéssel kapcsolatban, amelyek itt felmerültek. Különösen Ivanova asszony, a jelentés készítője vetette fel, illetve a számövőszék is felvetette. Ez pedig az információval kapcsolatos, amit a tagállamok adnak. Meg kell különböztetnünk azt az információt, amit a hatásról és a hatékonyságról kapunk, amit a Herkules program keretében finanszunk. A berendezésekkel kapcsolatban nem tudok részletekbe menni, hogyha még lenne idő, akkor elmondhatná kollégám erről, vannak anyagaink, de konkrét kérdések azok arra vonatkoztak, hogy a harmadik országok finanszírozása hogyan történhet. Ezt tisztáznom szük kell, mert például a Kanada is a listán szerepelt, egyszerűen azért, mert volt egy közbeszerzésünk, és a kanadai vállalatokat aggasztotta az adatbázis, amit használunk a cigaretta csempészet ellen. Vagy például a Svájc nagyon kismértékben kapott Herkules programból pénzt azért, hogy támogassák a nemzetközi tárgyaló szervezetet Genfben, mert ugye az összes tárgyalás az Genfben volt, és így jelenik meg a listán Svájc is. Ez esetleg egy kicsi félreérthető lehet és a kérdéseket differenciálni kell, hogy mik azok az információk, hogy mit tesznek a tagállamok a cigaretta megállapodásból bejövő pénzekből és a litván-bolgár kollégák ezzel kapcsolatban tettek észrevételt. Hangsúlyozni kell, hogy a megállaposban benne van, hogy a tagállamok ezt a pénzt felhasználhatják a cigaretta hamisítás és csempészet elleni küzdelemre, de nem kötelesek erre sajnos a bizottság részéről mi próbáljuk koordinálni ezt a tagállamokkal, és szeretnénk megerősíteni a koordinációnkat velük az úgynevezett Kokolafban, ami egy olyan bizottság, aminek a tagállamok vesznek részt, és a jövőben szó lesz még a program végrehajtásáról is, és a program eredményeiről, hogy milyen eredményeket hozna ez a tagállamok számára. Már szóltam arról, hogy milyen átfedés lehet más bizottsági programokkal, és ami más főigazgatóságokat is érinthet. A javaslat 11. cikkében van egy, egy bekezdés a jelentés készítésről, illetve hogy fontos vizsgálni a komplementaritást a más programokkal uniós szinten. Teljes mértékben osztom a jelentéstevőnek a véleményét, hogy más érdekeltekkel, ügynökségekkel, Europol, Frontex, Eurojust-tal is együtt kell működnünk. Ez nagyon fontos nem szabad dupla munkát végeznünk, ahogy Keller úr is elmondta, hogy nagyon hasznos ez a koordináció, és nagyon jól működik is. Szerintem a Herkules 3 program segít majd bennünket abban, hogy javítsuk ezt a koordinációt. A közös vám együttműködések, információcserék is ebbe az irányba mutatnak és az európai ö, főügyész kérdése is felvetésre került. Barroso úr is szólt erről egy ö, e, ö, felszólalásában. Ez a jövő évben kerülhet terítékre. Végezetül pedig szeretnék válaszolni az aggodalmaikra, hogy a Herkules programot az OLAF irányítja, ez egy bizottsági szolgálat, illetve az Európai Számvevőszék aggodalmaira. A bizottságnak az álláspontja nem pedig az Olafé. Nem fogadjuk el a, ebben a jelentéssel kapcsolatban nem fogadtuk el a számvevőszék ajánlását vagy javaslatát, azért, mert a bizottság úgy gondolja, hogy az OLAF az egy 360 ö, fokos fordulattal eltérő ö, csalás elleni szervezet, és eh, nem ez a feladata. Tehát eh, volt egy átszervezés az Olafban, mint ezt tudják, idén februárban, és nagyon külön, eh, világosan külön választották az Olafnak a vizsgálati szerveit és a program kezelési részeket, azért, hogy egy politikai egységen belül kerüljön ez kezelésre. Tehát ezért fontos, és nagyon jól tudjuk kezelni ezeket a programokat, és a bizottság is osztja ezt a véleményt. Megpróbáltam nagyon gyorsan az összes pontot sorba venni, és itt be is fejeztem, tisztelt elnök úr, köszönöm. Köszönöm szépen. Először is most szeretnék köszönet mondani a tolmácsszolgálatnak, hogy egy kicsit több időt adtak nekünk, és most angolra váltott tartottam az utolsó öt percben, az árszavakat tartottuk. Köszönöm szépen, Hoffman asszony. Tudom, hogy van még egy valaki, aki szeretne egy kérdést feladni az Olafnak. Szerintem, ha mindenki egyetért abban, hogy kizárólag angolul folytatjuk a munkát, akkor ez lehetséges. Gressle azt hogy nem tudom, hogy más is szeretne még hozzászólni? Nem, akkor Inge Gressle egy kérdés erejéig, és talán még választ is kapunk. Köszönöm, Hoffman mondja, hogy nagyon rövid volt még nagyon sokáig tudnánk folytatni a vitát, majd ismételten fogunk találkozni, és átadom a szót. Is it possible to cover also staff costs by Hercule?